Uh, uh, Mivel az elnökünk ma és holnap nincs jelen, ezért én fogom átvenni ma és holnap délelőtt is az elnöki um, pozíciót, Kirkop kollégánk pedig holnap délután elnöke. Az elnök közleményei között az első bejelentés, tájékoztatás, a 20-as napi rendi pont a visszatérés irányítás, a harmadik országokkal való együttműködés, amely Papa Nikolaou jelentés holnapi napi rendünk pontja elhalasztjuk. Holnap reggel kilenckor a tízes ponttal kezdjük mégpedig az Európai Közösség és az Indonéz Köztársaság közötti átfogó partnerségi és együttműködési keret megállapodással Anna Gomes asszony ezt a jelentés tevő kérte, aztán a kilencessel folytatjuk. A külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső országokról, aztán a 14-esről szóló Makovei jelentés szavazására a legutolsó szavazati pontként kerül sor, szintén az előadó kérte. Az MFF belügyi tárgyalás, a Guillaume jelentés, 15-ös eh, és 18-as pontok valamint Fontána jelentések lezárultak, de időben mégsem sikerült lezárnie két jelentést, úgyhogy csak holnap tudunk szavazni. Ezért 2014. januárra eh, halasztjuk ezt a két jelentést, tehát a 15-18-ast. A MFF Marinescu valamint Jakolino jelentéseit már lezártuk, de a többsége a frakcióknak azt kérte, hogy a 4 MFF szavazásra januárban kerüljön sor, amikor a horizontális témákról a tárgyalások lezárultak. Amennyiben ezen módosításokkal kapcsolatban nincs ellenvetésük, akkor a napirendet így módon módosítva fogadjuk el, nem látok ellenvetést, el is fogadjuk akkor a módosított javaslatokat. Szeretnék a koordinátori ajánlásokról szólni jelentéstevők, előadók, kinevezések Gálasszony és én, vagyis hogy én, aztán Renáta Weber asszony, a tanács határozata az EU um, együttműködési megállapodásairól a tagállamokkal, Kosztarikával, Hondurásszal, Nikaraguával, Panamával és más egyéb országokkal. Fajonasszony, aki a, a, azon rendelettervezetről ír majd jelentést, ahol vízum köteles állampolgárok, harmadik országi állampolgárok határátlépéséről szóló rendelet jelentését fogja megjönni. Ha nincsenek a ajánlásokkal kapcsolatban ellenvetések, akkor így módon el is fogjatjuk. Következő közlemény a LIBE 2014-es idő beosztásával kapcsolatban 13 januárban Strasbourgban, 21 januárban Brüsszelben délután, és február 3-án Strasbourgban lesz még további ülésünk, ami a mai tolmácsolást illeti nem lesz Dán tolmácsolás 16-án és 17-én, a finn, észt, máltai és hor, horva, horvát tolmácsolás sem áll rendelkezésre. Köszönöm a megértésüket. Most pedig teljünk át az alábbi ülések jegyzőkönyvének elfogadására 2013. október 3-a és 2013. október 17-e. Amennyiben ellenvetés holnap ülés végéig nem hangzik el, akkor így módon fogadjuk el a jegyzőkönyveket. Aztán áttérünk a következő napirendi pontunkra. Reding eh, asszonyt üdvözlöm, amely eszmecsere lényege a jogérvényesülés alapvető jogokért és uniós polgárságért felelős alelnökével. Eszmecserét fontjatunk a büntetőjog jelenlegi állásáról üdvözöljük és önnyi a szó. Köszönöm szépen, és nagyon örülök, hogy itt vagyok a szakbizottságban, a múlt héten az önök kérésére az IB tanács csak kapcsolatos kérdésekről és a személyes adatok védelméről tárgyaltunk, különösen az USA vonatkozásaiban, de nem csak ezzel kapcsolatban. Most a belső adatvédelmi kérdésekre szeretnék, szeretnénk kitérni, hiszen amikor szeretnénkről beszél, akkor a parlament a, és a bizottság valamint a tanács programjáról van szó. Ez nagyon fontos a digitális gazdaságban, mind az állampolgáraink, mind pedig a tagállamaink és az üzleteink számára. Kötelezettségvállalásokat, elkötelezettségeket köszönöm. Október óta komoly utat jártunk be, és fontos, hogy a plenáris szavazás még jóval azelőtt megtörténjen, hogy az óriási munka beindulhasson. Ezzel a komoly munkával a háttérben sajnálom, hogy nem sikerült a decemberi tanácsülésre valóban lezárnunk ezt a kérdést. Nem, hogy nem léptünk előre, hanem vissza is léptünk. És ebből úgy tudunk csak kilábolni ebből a helyzetből, hogy a görög elnökség felé fordulunk, és az adatvédelmi reformot a görög elnökség zászlajára tűzte, Biztos vagyok abban, hogy ez komoly lendületet ad majd a kérdésnek. A görög mm, mm, elnökség az általános megközelítést célozza meg márciusra, és természetesen én, mi csak támogatni tudjuk ezt. És hát reméljük, hogy a márciusi ö, ö, cél időpontot megcélozhatjuk mi is. Egy másik igen fontos célre, közös célra is szeretnék most utalni. Régóta dolgozunk a témán, az eljárás jogokról van szó, az eljárási jogok, amikor a büntetőjog eljárásokról beszélünk, egy meghallgatásra került sor, és én akkor megígértem, hogy ez irányba elindulunk, számos dolog történt. Azóta három irányelvet sikerültünk, a tolmácsolás fordításhoz való jog, az eljáráshoz való jog, a jogászhoz való hozzáférés joga, valamint a sértettek jogainak fokozása. Remélem, hogy továbbra is támogatnak minket, ahogyan ezt ezelőtt megtették e kérdésekben. A status quo kérdésében is vannak a, a méltó eljáráshoz és bírósági perhez való jog kérdésében. November 27-én ki, további eljárási jogi csomag egységet három irányelvből és két bizottsági ajánlásból állítottam össze. Az első a, a az ártatlanság vélelmének kérdése. Tudjuk minnyáján, hogy mindig is az ügyészségnek, a válthatóságnak kell bebizonyítania, hogy a vádlott bűnös, a vádlottat nem lehet bűnösnek tekinteni, hogyha nem biztosítjuk számára a jogot ahhoz, hogy megfelelő módon védekezzen, vagy hallgasson a második mm, a gyermekek sajátos védelmére vonatkozó csomagegység, nem csak a bűncselekmény és az ilyen eljárások számára kell megadnunk a lehetőséget, hanem a gyermekek számára is, hogy jogászhoz, ügyvédhez fordulhassanak minden alkalommal és megfelelő tájékoztatást kell számokra adni, a szülők vagy megfelelő felnőtteknek segítséget kell nyújtani, amikor kikérdezik őket, különösen amikor szabadság elvonási intézkedéseket foganatosítanak a hatóságok. A méltányos bírósági eljáráshoz mindenképpen számukra is jogot, lehetőséget kell biztosítani. Ami az ajánlást illeti, felkérjük a, a különböző tagállamokat, hogy a sérülékeny ö, ö, mentális vagy ö, fizikai fogyatékossággal élő személyek jogait kívánjuk kiteljesíteni. A korai eljárások során, amikor szabadság elvonási lépésekre, intézkedésekre kerülhet sor, biztosítani akarjuk, hogy az európai elfogató parancs alá eső személyek mindegyike megfelelő védelemben, jogokban részesül, és a tagállamok számára szeretnénk a közös objektív kritériumok figyelembevételét is a jogsegélyel kapcsolatban kiteljesíteni, hogy konvergencia legyen a különböző jogi rendszerek között, ezzel erősítenénk meg a kölcsönös bizalmat. Tudom, hogy mindenről önök is tudnak, de én biztos vagyok abban, hogy az új csomagon majd a Libeszak Bizottság is tovább dolgozik, és köszönöm már most ezt a munkát, és bátorítom a tanácsban is az előrehadást ami az euró hamisítás elleni védelmet illeti, és a hamisítás elleni irányelvet, bátorítom a parlamentet arra, hogy a pozícióját minél hamarabb fogadja el, hogy jövő év elején valóban már foganatosít, ha csak elfogadásra kerülhessen. Ez az irányelv erőteljes üzenetet közvetítenénk a polgáraink számára, hogy valóban az euró megfelelő védelméért csáfárkodunk. Az eredeti ambíciója a bizottsági tervezetnek az, hogy megerősítsük azt a jogi keretet, amelyben a bűnözés elleni küzdelem küzdelem a legfontosabb feladat, hiszen az adófizetők pénzéről van szó. Ami a kábítószer politikát illeti, üdvözlöm Krosztászjevic és Jimenez asszony öm, szándékát, hogy a parlament első olvasatban pozícióját elfogadja ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Az igazságügyi tábla, eredménytábla, tudjuk, hogy az európai szemeszter kontextusában került kidolgozásra a bizottság részére olyan objektív, összevethető, megbízható adatokat, amelyben a nemzeti igazságszolgáltatási rendszerek egyenlő megfontolásból való mérésére, jellemzésére van lehetőségünk. Ez az eredménytábla egy információs eszköz, ez nem jogi, nem jogi instrumentum, és nem is szépségverseny. Objektív adatokra épül amelyet a Szepesből kaptunk, a Szepes az Európa Tanács egy fóruma, valamint a bizottság saját tanulmányokat is végzett. Tavaly év végén a Szepes-től információt kértünk be, idén pedig három tagállam kérésére, akik az Európa Tanácsnak is tagjai, Spanyolország, az Egyesült Királyság és Védország kérésére a SZEPES nem engedélyezték arra, hogy um, aláírjanak velünk egy szerződést. Ezen tagállamok azért döntöttek így, hogy ideiglenesen blokkolják ezt az igazságügyi tábla, eredménytábla folyamatát idén holott a többi tagállam készen állt erre. Párhuzamosan ezzel az igazságügy miniszterek kell együtt dolgozva igyekszünk ezt a helyzetet feloldani. A szolgálataim holnap egy értekezletet tartanak a tagállami kapcsolattartó pontokkal, hogy a 2014-es igazságügyi eredménytáblával kapcsolatban egyeztessünk. Az önök szakbizottságában teljes évben, évelejétől évvégéig erőteljesen munkálkodtak az európai polgárok jogaiért, így a polgárok szabad mozgáshoz való jogáért. Önök is tudják, hogy alapvető jog érvényesítéséről van szó. Az Európai Bizottság nagyon világosan fogalmaz ezzel kapcsolatban. Igenis, ezen alapjog nem csak számunkra, hanem minden tagállam, minden polgára számára létfontosságú kérdés, hiszen a legfontosabb, a leglényegesebb jogként nevesítik az európai polgárok a szabad mozgás jogát. azt, hogy a közvélemény hogyan ítél meg minket, az nem csak arról szól, hogy a gazdasági helyzete milyen az Európai Uniónak. Egyes tagállamokban vannak eltérő jelenségek, helyzetek, ezért novemberben a bizottság egy közleményt fogadott el, amely a szabad mozgásjogi keretét fogalmazza meg, és ezen jogi keretben lehetőség van arra, hogy visszaéléseket és ö, ö, csalás elleni küzdelmet is lefolytassanak a tagállamok. Agályok megfogalmazottak az öt pontos cselekvési tervvel kapcsolatban. A tagállamokkal azon dolgozunk, hogy egy kézikönyvet dolgozzunk ki az olyan ö, ö, ö, álházasságokkal kapcsolatban, amelyekről tud, tudunk Európában. Ugyanakkor egyfajta iránymutatást kívülünk kidolgozni a szokásos tartózkodási helyről is, amely a szociális biztonsági rendszerekben releváns kívánjuk a szociális inklúziós prioritását az eszának fokozni a Kopenhága szellemében, a helyi hatóságok bevonásával és február 11-én 2014-ben egy jelentős konferenciát fogunk a polgármesterek számára megszervezni, hogy ott elmagyarázzuk a bizottság részéről, hogy milyen lehetőségeik vannak nem csak jogisékon, hanem a szociális alapok terén is a polgármestereknek. A helyi hatóságokat is bevonjuk abba a terepmunkába, amelynek lényege a képzés, továbbképzés a helyi hatóságok szintjén. Igen jelentős támogatást kapott a tanácsban is a kezdeményezés, a belügyminiszterek eh, eh, szaktárcák nagy többségétől a decemberi tanácsülésen, ahol az öt akciós eh, végrehajtásról beszéltünk. Remélem, hogy erről majd nyilvánosan is sikerül még tovább is, további információkat is meg megosztanom önökkel a parlamentben, és ezzel a közvélemény tudatosságát is fokozhatjuk Európában. Szeretnék röviden beszámolni önöknek egy jelentős lépésről, amely a szociális befogadása, roma befogadás terén történt. Talán nem hisznek nekem, de a tanács egyhangulag, egyhangulag elfogadott egy olyan tanácsajánlást, amely december 9-i tajás ajánlást, amely a romák társadalmi felzárkóztatásáról szól. Látjuk, hogy koordinált lépésről való szükségesség megfogalmazódott minden tanácsi tagállam részén. Ez nagy siker a bizottság számára, a tanács számára, és természetesen az Európai Parlament számára is. A parlament ugyanis mindig zászlajára tűzte, az integrált megközelítést a roma ö, lakosság, roma közösség felzárkóztatásának ö, kérdésében. Remélem minél gyorsabban sikere visszük ezt a kérdést. Ami a jövőt illeti a bizottság márciusban egy olyan közleményt kíván nyil, nyilvánosságra hozni, amely a jövőbeli EU igazságügy politikára vonatkozik. Úgy gondoljuk, hogy a stratégiai orientációk, iránymutatások, nem erről van itt szó, nem pedig egy karácsonyi kívánságlistáról. Megérett EU szakpolitikáról beszélünk most már. Nincs anra ok, hogy az Európai Parlamentet vagy a jövőbeli bizottságot Mm, nem a Lisszaboni idők szerint írjuk. Egy teljesen természetes szakpolitikáról beszélünk az igazságügyi politikában együttdöntés mellett, és ennek előnyeit kell, hogy élvezzük, és a, a Stockholmi program középtávú felülvizsgálatáról szóló jelentés is osztozza, osztozik ebben a véleményemben. A megközelítést minden részes fél bevonásával kívánunk egy úgynevezett Assis de la Justice igazságügyi konferencia fórum és 600 meghívott résztvételével megszervezni. Köszönöm mindenkinek a hozzájárulást, és a jelentést is nagy érdeklődésem várom. Utolsó gondolatként pedig a magáról, a jogállamiságról szeretnék szólni. Amikor Barózó úr az unió helyzetéről előadást tartott, elmondta, hogy 2014 márciusára egy jogállamisági keret dokumentum születik meg, vitaindító jelleggel, és a konzultáció ezzel a dokumentummal kapcsolatban még folyamatban van. Tudom, hogy a Libeszak Bizottság is a Michel jelentés kapcsán az alapjogok kérdésével kapcsolatban igen jelentős témaként kezeli ezt a kérdést. Elnök asszony, a jövőben is készséggel tekintek a jövőbeli gyümölcsöző együttműködésre. Mrs. Vice President. Köszönöm szépen, alelnök asszony. Kollégák, akik szeretnének hozzászólni a vitában, először ugye a koordinátorokat hallgatjuk meg. Sargentini, asszony Kirkhope úr szerepel a listámon, azután az előadó, az adatvédelmi előadónk, Albrecht úr, és még néhány képviselő is szót kért, Sziptel asszony, Latford asszony, de Jong úr, Gönc asszony, Intfeld asszony, Bronz és Bronz úr. Igen, önt már említettem, Sziptel asszony, ez lett volna a hozzászólók listája. Két percet kap minden kollega, kérem, hogy tartsák be ezt az időkeretet. Sargentini asszony, mint koordinátor először. Köszönöm, elnök asszony. A jogsegély, illetve a perköltség térítéses javaslatról szeretnék beszélni. Érdekelne az ön véleménye arról, ami hazámban, Hollandiában történik ügyvédek jelenleg az utcákon kampányolnak, az ellen, hogy csökkentik Hollandiában az ilyen gyanúsítottaknak ingyesen nyújtott ügyvédi segítséget, mégpedig nagyon drasztikusan csökkentik a kereteket. A bírók nagyon nehezen tudnak megküzdeni a munkaterheléssel, nagyon nagy az esetszám, és ugye visszavágták a támogatást az igazságügyminiszter pedig azt javasolta, hogy egy olyan gyanúsított, akinek még lehetősége van, nem, inkább hollandra váltok, mert ez, ez a jogi nyelvezet nem megy nekem hollandul, tehát hogyha egy gyanúsított fellebbezhet, akkor a teljes büntetését a börtönben kell, hogy leülje, hogyha elutasítják a fellebezést. Nos, az én hazában valóban nagyon inkluzív volt a, korábban a jogszolgáltatás, és azt kérdezném, hogy az Európai Bizottság tekintettel a javaslatokra, amiket letett elénk, vajon ja, hogyan tudja, kívánja javítani a gyanúsítottak jogait Európában. Erre kérem, hogy reagáljon. Körkopúr. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, biztos asszony, önnek is, hogy eljött. Azzal kezdeném, hogy a biztos asszony néhány megjegyzése felbátorított azzal kapcsolatban, hogy a bizottság segít a tagállamoknak, hogy jobban leküzdjék azokat a kihívásokat, amelyekkel szembesülünk. Annak is örülök, hogy egységesen ítéltük meg a romák segítésére irányuló terveket. Két gyors reagálásra kérném a biztos asszonyt. Az önvéleménye szerint, amit a közelmúltban mondott arról, hogy az Egyesült Királyság kormányának fel kellene lépni az úgynevezett benefit Tourism szemben, és az Egyesült Királyság az ez az ön véleménye szerint a szabad mozgáshoz való jogot csorbítja ezzel. Nos, az Egyesült Királyságban egyre kevésbé támogatják az emberek az EU tagságot. A közelmúltban itt a parlamentben volt egy vita arról, hogy harmonizáljuk-e például a bűnügyi szankciókat olyan bűncselekmények esetében, mint például az euróhamisítás. A legtöbb politikai frakció nem akarja, hogy bármilyen harmonizáló lépést tegyünk a szankciók egységesítése felé. Nos, az ön megítélése szerint a bel és az igazságügy területén vannak -e ilyen harmonizációs törekvések, és van-e bármi arra utaló jel, hogy mi szerint az európai polgárok szeretnék, hogyha az EU valamit tegyen ezen a területen? Köszönöm, Kirkhope úr, Albrecht úr. Köszönöm szépen. Mindenek előtt Köszönöm, hogy ilyen átfogóan ismertette velünk azt, hogy hol is tartunk a büntető igazságszolgáltatás területén. A minimum standardok elfogadása, jó irányba mutató lépés, azt hiszem nagyon jó, hogy új intézkedésekre születnek javaslatok. De szeretném, hogyha minél gyorsabban tudnánk előre lépni hiszen elfogadtuk az európai nyomozati parancsot is, és ez is afelé visz minket, hogy a büntetőigazság szolgáltatás területén is nagyobb legyen az egységesítés. Az adott védelemmel kapcsolatban csalódottságomnak szeretnék hangot adni, azt hiszem valamennyi kollégáink nevében, amiatt, hogy a tanács nem tudott mandátumot kapni az adatvédelmi reformcsomagokkal kapcsolatos tárgyalatokhoz, az adatvédelmi rendelet és az irányelv, ez két érintett jogszabály. A parlament továbbra is készen áll a tárgyalásokra, amilyen gyorsan csak lehet, hiszen minél gyorsabban kellene előrelépnünk és úgy gondolom, hogy a tanács, például a non-stop shoppal kapcsolatban meg kellene, hogy nézze a mi álláspontunkat, hiszen szinte egyhangúan szavaztuk meg a parlament véleményét, ami a egy javaslatot tovább javítaná, és ami figyelembe veszi a tanács részéről elhangzott több aggályt is. Tehát nagyon csalódott vagyok, hogy erre nem került sor. Nyilvánvaló, készen állok arra, hogy a tanácssal még jobban ismertessem a mi álláspontunkat, hogy minél gyorsabban sikerüljön eljutnunk addig, ahol elkezdhetjük a tárgyalásokat. És végezetül, ami az európai adatvédelmi biztos az EDPS kinevezését jelöli, kicsit aggódom, mert vannak híresztelések, plegykák, és nem kapunk tájékoztatást arról, hogy hol is tart ez a kinevezési folyamat, a shortlist, a rövid lista. Sefkovics biztos kompetenciája ez, de tényleg szeretném arra kérni a bizottságot, hogy tájékoztassa az Európai Parlamentet eh, erről a kérdésről. Köszönöm, Albrecht úr, Zippel asszony. Köszönöm szépen. Három dologhoz szeretnék röviden hozzászólni. Az egyik az eljárási jogok kérdése. Hálás vagyok a bizottságnak a további javaslatokért, de szeretnék visszautalni arra, amit Sargentini asszony is eh, mondott. Úgy gondolom, hogy miután a rendőrség és az igazságügyi szervek egyre szorosabban együttműködnek, illetve tekintettel arra, hogy mennyi ez forrásá rendelkezésre, nagyon nagy szükség van arra, hogy a gyanúsítottak eljárási jogai kapcsán javuljon a helyzet és úgy gondolom, hogy nem elfogadható az, hogy a tagállamok ezen a területen inkább további csökkentésekről beszélnek. Ez a javaslat, amit a bizottság elénk tett, talán egy előrelépést hoz magával. Néhány szót az emberek szabad áramlásáról. Az Európai Unióban ez valóban az egyik legfontosabb alapértékünk, és amit Nagy-Britannia és a német kormány eddig nyilatkozott, az elfogadhatatlan, és tulajdonképpen nem az igazi kérdésről beszél. Több problémánk van a szabad áramlással, de a romák szabad bevándásával nincs általában problémánk, hanem néhány városban, nagyon kevés város részt érint különösen a bevándorlás. Ezeknek a városrészeknek pénzügyi segítségre van szüksége. Németország nevében el tudom mondani, az önkormányzatok nagyon aktívak, de túl sok a teher rajtuk néhány területen, és nem csak az Európai Szociális Alapra lenne szükség, hanem az Európai Európai Unió tagállamai saját maguk is kell, hogy e, itt finanszírozással segítsenek, hiszen ők maguk is megszavazták az Európai Unió alapértékét, és ezeket e, tisztelni kötelesek. Réting asszony végül beszélt az NSA botrányról, az adatvédelmi kérdésről. Albrecht képviselőtársammal egyetértek, elég masszívan hallunk olyan híreszteléseket, miszerint most az a helyzet, hogy 43 pályázat volt, aztán volt egy rövidített lista, öten maradtak, és azt is hallottuk, hogy senkit nem fognak javasolni, vagy hogy talán három név forog. Ez elég aggályos. Egyrészt az is aggályos, miszerint a híresztelések szerint csak olyan személyeket fognak nekünk javasolni, akik az USA-val szemben különösen baráti hozzáállást tanúsítanak. Ezt nem tudom értékelni, ez csak egy híresztelés, de jó lenne, ha valamit hallanánk erről. Másrészt azt is hallottuk, hogy csak három nevet javasolnak majd nekünk. De hogyha arra gondolok, hogy itt két posztot kell betölteni, szerintem három az nem igazi választék, már a számot magát tekintve sem. Ez nem méltó a parlamenthez, és ezért azt hiszem, hogy Réding asszony talán némi magyarázattal tud szolgálni, és nem kell, hogy megerősödjenek ezek a híresztelések. Köszönöm, Ledford asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek előtt szeretnék rákérdezni az irányelvre, a gyanúsítottak eljárási jogaira vonatkozó irányelvre, mi szerint a hallgatás jogát nem lehet sorbítani. Több tagállam, és az Egyesült Királyság biztos hozzájuk tartozik, olyan szabályokkal rendelkezik, amelyek mégis amelyek kifogásolhatók. A Strasburgi Emberi Jogi Bíróság 2001-ben kimondta, hogy az európai, hogy az Egyesült Királyság megfelelő egyensúlyt tart az eljárási jogok területén a beavatkozás, illetve a hallgatási joga között. De valamikor nagyon fontos az, hogy hallgat-e a gyanúsított abból a szempontból, hogy a bizonyítékokat az ügyészség kellőképpen meg tudja vizsgálni. Szerintem a Strasburgi Bíróság bizonyos körülmények között azért megfelelő mérlegelési lehetőséget is biztosít, és nem szabad tehát a negatív következményeket levonni abból, hogyha egy gyanúsított nem hajlandó tanúvállomást tenni. Ön mit tud erről? A Strasbourgi Bíróságnak volt ilyen ítélete, vagy indokában kimondotta a Strasbourgi Bíróság ilyet, ahogyan én tudom, úgy tudom, hogy igen. Mert volt, vannak olyan tagállamok, amelyek akkor esetleg jogot sértenek mik a kilátásaink az irányelvben ezzel kapcsolatban. A második megjegyzésem egy saját jelentésemre vonatkozik. Az árnyék előadóimmal az európai elfogadó parancsal felülvizsgálatával kapcsolatban készítünk egy jelentést, nem tudom, hogy ön ezt mennyire ismeri. Az egyik a javaslataink közül az, és a bizottságot arra fogjuk kérni, hogy egy jogalkotási javaslatot terjesszen be erről, és hát valószínűleg egy horizontális jogszabály lenne szükség, ami kiterjed az összes kölcsönös elismerésen alapuló jogszabályra, tehát az alap, a visszautas, elutasítás alapvető joga, azután ami az Európai Nyomozati Parancsban is már létező jogok, konzultációs jogok, a jogorvoslati lehetőségek, és itt tovább. Ezt figyelembe vehetjük azzal együtt, vagy még azt megelőzően, hogy magáról az Európai Elfogató Parancsról megindulna a vita. Valójában a bizottság hogyan ítéli meg egy ilyen horizont, vagy egyáltalán fontolgatják-e a horizontális instrumentum megalkotását, tehát az összes kölcsönös elismerési jogszabályról? De Jong úr. Köszönöm, elnök asszony. Mindenek előtt szeretnék csatlankozni Szargentini asszony megjegyzéséhez a hollandiai helyzetről, amit mondott, az ingyenes jogi tanácsadásról, illetve a gyanúsítotti jogokról, elég aggályos a helyzet. És Réding asszony kérdezni, hogy tényleg kíván-e tenni valamit ez ügyben. A második megjegyzésem ezen a hétvégén olvasható volt a médiában, hogy Románia elfogadott egy jogszabályt, amivel már nem lehet büntetni a politikai korrupciót az országban. Emiatt nagyon-nagyon nyugtalanság Romániában, mert az embereket ezt már nem veszik be. Most ennek eh, mi a következménye az együttműködésre, illetve hogyan lehet a visszaélések ellen fellépni? Egy olyan országban, ahol egyáltalán nincs ezek szerint korrupció. Kérdezem Réding asszonyt, hogy milyen, mit kíván eh, tenni, mert eh, nagyon komolynak tűnik a helyzet. És végül a harmadik megjegyzésem a adatvédelmi kérdéskör, a bizottság közleményéről hallottunk, és úgy tudom, hogy Reding asszony vagy hogy kérdezem, hogy hogyan ítéli meg a helyzetet a tanácsban Reding asszony, és vajon megerősítette együttműködés lehetősége fennáll-e, ennek az Olafra és az Eurojustra nézve is számos következménye lenne, és ez elég bonyolult és kellemetlen lehet szerintem. És végezetül Kirkhope úr, amit a minimum büntetésekről, szankciókról mondott, most az Európai Parlamentben sokat beszélünk erről, és úgy gondoltuk, hogy ezek nem jól átgondolt bizottsági javaslatok. Úgy gondolom, hogy jó lenne, hogyha a bizottság még egyszer küldene nekünk egy munkaanyagot, egy dokumentumot, arra, arra vonatkozóan, hogy eh, miért gondolja a bizottság azt, hogy minimum büntetést eh, egységesen lehetne Európában alkalmazni a bűncselekménytől függetlenül. Köszönöm, Gönc asszony. Eh, komoly kérdéseket, és hallottunk, köszönöm a beszámolóját saját véleményem az, hogy valóban a büntető szolgáltatás, a kölcsönös elismerés bizalom szintjén igen fontos, és az együttműködés terén is a tagállamok között. Tervezi-e a bizottság, hogy a FRA, azaz az alapjogi ügynökség hatáskörét kiterjeszti ezen büntetőigazságszolgáltatási szférára? Másik kérdésem pedig a, a a jogállamiság jelentésre vonatkozik. Egy ilyen mechanizmust több alkalommal kértünk már jelentéseink során a bizottságtól. Szeretnénk egy pontos időpontot arról öntől hallani, hogy mikor a várható az a közlemény, amelyre vonatkozik. Fontos, mert tudnunk kell, hogy ez a parlament a jelenlegi megbizatása alatt ezen közleménnyel kapcsolatban, jogalkotási közleménnyel kapcsolatban még lesz -e lehetőségünk, hogy elgondolkodjunk rajta. Március végén már lehetetlenné válik, úgyhogy egy pontos időpontot szeretnénk a közleményről hallani. Bronxort. A bizottság utalt az eljárási letartóztási parancs módosításaira, például a jogsegély kérdése, de valamire egyáltalán nem gondolt a bizottság. Az, hogy a bíróság ö, átgondolja azt, hogy kritikusan mondjuk egy bizonyítékot átgondoljon, és elvessen egy ilyen parancsot. Az európai letartóztatási parancs előtt az országomban volt lehetősége a bíróságnak arra, hogyha egy büntető ügyi perben a bizonyítékokat nem találta megfelelőnek, akkor elvessen egy ilyen letartóztatási parancsot. Ami a szabad mozgást illeti, az valóban a legértékesebb joga az európai polgároknak. A tagállamok között, ahol megfelelő, egy hasonló jólét létezik, ez érthető. De mi a helyzet akkor, amikor két olyan országról van szó, ahol mondjuk a GDP, egyfőreső GDP négyszer, ötször magasabb, mint egy másik országnál? Hát bizony, amikor a befogadó államba mondjuk a szociális szolgáltatásokért vándorolnak el. És amikor jelentős migrációs áramok ilyen okokból mozg, mozg, vándorolnak el egyik országból. Valóban fontos az, a, a, szab, a szabad mozgás, de a szólásszabadság, a társulásszabadsága is igen fontos, nem, nem csak az utcembere számára, hanem a politikusok számára is fontos, hogy ilyen kritikusan kezeljük ezen kérdéseket. Intfeld asszony. Köszönöm szépen. Csupán néhány rövid kérdésem lenne először is. Üdvözlöm, és osztom az öt éves programmal kapcsolatos megjegyzéseket. Én is hangoztatom azon aggájaimat, amelyek, amelyek az NDPS az Európai Adatvédelmi Biztos kinevezésével kapcsolatosak. Az eljárás nyomon követtük, én is osztam az aggályokat. Másrészt, elnézést, másodszorban, második kérdésem arra vonatkozik, hogy a parlament újabb kérdé, fordult a bizottsághoz a Lunacek jelentés kapcsán az LDPT jogok kérdésében nagyon fontos, hogy a mind az európai mint pedig a nemzeti bíróságoknál az LGBT jogokkal kapcsolatos ítéleteknél az együttdöntést is foganatosíthassuk. A legutolsó kérdésem, tudom, nem az ön tárcáján alá öm, öm, tartozik, az átláthatóság és a dokumentumokhoz való hozzáférés kérdése. Azt gondolom, hogy minnyájunk felelőssége az, hogy biztosítsuk, hogy valós átláthatósági kultúrát foganatosíthassunk minden egyes szakpolitika területén, hiszen itt a fékek és ellensúlyok kérdése, demokrácia alfája és omegája a tét. Ön mit javasolna annak érdekében, hogy a helyzetet kicsit sikerüljön felszabadítani? Bala asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én másféle kérdést szeretnék itt megnyitni. Tekintettel arra, hogy a mindennapi élet rengeteg új kihívást hoz, és új problémákat is, amik általában európai megoldásokat kívánnak, ezek közt is mm, nagyon fontos a gyerekek helyzete. Azt tudjuk, hogy rengeteg a, a nemzetközi házasság, a nemzetközi vállás is sajnos, és a, ezek a gyerekek ezek nagyon-nagyon nehéz helyzetbe kerülnek nagyon gyakran. A, az igazságügyminisztérium keresett meg tulajdonképpen azzal a kérdéssel, hogy az Európai Unió csatlakozik-e, vagy, vagy kíván-e csatlakozni ahhoz, a, ahhoz az Európa Tanácsi Egyezményhez, amelyek a gyerekek láthatását teszik lehetővé. Ugyanis ez is egy nemzetközi probléma, ami, amit meg kellene oldani, és az egyes tagállamok csatlakozása egyrészt nem elég effektív, másrészt meg nem is lehetséges igazán a, a Lisszaboni szerződés után. A kérdésem az, hogy, hogy ebben kíván-e a bizottság előrelépni. Last intervention, Mr. Foss. De Foss úr az utolsó hozzászóló. Köszönöm szépen. Köszönöm a lehetőséget is az eszme cserére. Egy kérdést szeretnék feltenni az Európai Adatvédelmi biztos utódlásával kapcsolatban. Elég sokan rákérdezték már arra, hogy mi is a helyzet. Jó lenne ezt tehát megtudni. A második dolog az adatvédelmi dossziénk jövője? Vannak-e új ismeretek, információk arról, hogy a tanács mit tervez, hogyan kíván eljárni a továbbiakban, ha jelenleg nem is jó talán a helyzet, de talán időben azért vannak már előremutató tervek. Az európai ügyész és az Eurojust kérdése a következő, amire rákérdeznék. Hogyan néznek ki a tervek, a szándékok, mi a helyzet a tanácsban, az európai ügyészségről való gondolkodásban, lesz-e együttműködés, vagy terveznek-e ilyet, vannak-e elképzelések arról, hogy esetleg hogyan lehetne ezt jobban kezelni, hogyan lehetne talán a tagállamokat is jobban bevonni mindebbe. Hogyha több kérdés nincsen, akkor elnök asszony, visszaadom önnek a szót, rengeteg kérdést tettek fel önnek. Igen, rengeteg kérdést kaptam, de megpróbálok tényleg nagyon komolyan mindent tőlem teretőt megtenni, hogy jól válaszoljak a kérdésekre. Először is az ingyenes jogi tanácsadás segítség kérdése. Itt megpróbálok nagyon konkrétan fogalmazni a javaslattal kapcsolatban, amit beterjesztettünk, és nem akarok túl messzire menni, nem kívánok kitérni egyes tagállamok konkrét helyzetére ezért azokra az országokra koncentráltam, ahol a legjobb és a leglogikusabb az, hogy ingyenes jogi tanácsot biztosítsanak, és hogy illetve hogy ezzel a kérdéssel kapcsolatban nagy, nagy az esély a megegyezésre a parlamenttel és a tanácssal lehet, hogy talán ideál, túl idealista lenne azt gondolni, hogy itt egyhangú döntés születhet a tanácsban. Én arra törekedtem, hogy akik leginkább rászorulnak a segítségre, akiket őrizetben tartanak, előzetesben tartanak, az eljárás korai szakaszában, az ilyenek kapjanak segítséget és különösen akik érintettek az európai elfogató parancs tekintetében, hiszen akkor nyilván nem a saját országukban ülnek a gyanúsítottak. Kirkapur, a Benefit Tourism turizmus, tehát az előnyturizmus kérdése, és gondolom, hogy más képviselők is feltették ugyanezt a kérdést. Nos, hogy tényleg a Földön járjunk. Ennek érdekében a bizottság a tagállamok által hozzánk elküldött adatokat elemzi, megpróbálja megállapítani, hogy van-e egyáltalán ilyen előny turizmus, haszon célú turizmus? És ha igen, akkor mennyire elterjedt ez a jelenség? Elkészült egy jelentés, amit kiadtam, amely tartalmazza a részleteket. És általánosságban azt látjuk, hogy ezek az előnyök megoszlanak, illetve egy-két országra koncentrálnak, 85-90 százalékban az ilyen szociális ellátásban annak az országnak az állampolgárai részesülnek, és csak 0,4-2,5 százalékban jutnak ilyen szociális ellátások más EU tagállambeli állampolgároknak. Miért van ez így? Azért, mert az európai polgárok túlnyomó része, aki él a szabad mozgás jogával, az nem azért megy el másik országba, hogy ott ne dolgozzon. Hát nyilván értették, hogy mit mondok, ha rosszul is fogalmaztam, mondja biztos asszony. Néhány tagállamban talán amiatt, hogy elég speciális a kapcsolatuk harmadik országbeli állampolgárokkal, a harmadik országbeli polgároknak juttatott összeg a tízszerese annak, mint amit európai tagú, uniós tagállami állampolgároknak fizetnek. Vannak tehát problémák néhány tagállamban a saját nemzeti joguk miatt mert néhány ország saját joga lehetővé teszi azt, hogy olyan emberek, akik ebbe az országba érkeznek, már érkezésük első napjától kezdve jogosultak bizonyos jutatásokra. Ez így nincs benne az irányelvben. A mi irányelvünkben az van benne, hogy Európai Uniós állampolgároknak demonstrálni kell, hogy elég jövedelmük van, és el tudják tartani magukat, ha egy másik uniós tagállamba mennek. De néhány tagállamban vannak nagyon kedvező jogszabályok, és ezek eh, nem európai jogszabályok. A szociális ellátások kérdése mindig a nemzeti jogba tartozik. Tehát kérem a tagállamokat, hogy tényleg nézzék meg, hogy mi csúszik félre a tagállamokban, miért, és az elemzés után gyakorlatiasan ott oldják meg a problémákat, ahol azok felmerülnek. Nagyon örültem annak, hogy a belügyminiszterek találkozóján egyetlen egy olyan tagállam kérte a szabad mozgásra vonatkozó szabályok módosítását. Minden más tagállam csak a visszaélések ellen akart fellépni, és a bizottság pont, post, pontosan ezt teszi meg az itt levő előttünk fekvő javaslatával. A büntetőjogi szankciók kérdésére rátérve. Emlékszem, amikor készültem a meghallgatásomra, milyen anyagokat kellett átnéznem a büntetőjog területén. Nos, mindegyik represszív intézkedésről szólt, és ez érthető is volt, hiszen az Európai Parlament nélkül születtek ezek a jogszabályok, még a Lisszaboni szerződés előtt csak a miniszterek hozták meg, alkották meg ezeket a jogszabályokat a szeptember 11-es mentalitással. Tehát nagyon sok volt az ilyen büntető, represszív jogszabály. Ezeket még eh, nem alkalmazták eddig se egyébként, mert nagyon rosszul lettek ezek megírva, a kodifikációs munka csapnivaló volt, volt még akkor parlamenti tárgyalás, tehát ezek végrehajthatatlanok. De egy adott pillanatban szükség volt arra, hogy előálljunk a, a mérleg másik serpenyőjével is, azaz az eljárási jogokat erősítsük. Hiszen, hogyha nagyon sok a represszív intézkedés, akkor a vádlottakat, a gyanúsítottakat segíteni kell mindaddig, amíg az igazság nem szolgáltattatik. És a kölcsönös elismerés és kölcsönös bizalmat kívánjuk erősíteni ezekkel az új jogszabályokkal, természetesen az arányosságot, a jogalapot és a szubszidiaritást tiszteletben tartjuk. Ez volt minden javaslatunk mozgató rugója. Az Európai Bizottság minden javaslatának megvan a megfelelő jogalapja. Albrecht úr a nyomozati parancsak kérdezett rá. Nos, ez az egyik olyan kérdés, amelyek kapcsolatban valóban ki kell egyensúlyozni a helyzetet megfelelő eljárási jogokkal. Ugye nem én írtam meg ezt a jogszabályt, ez még Lisszabon előtti elképzelésen alapul, a államok alkották meg, mert hát ha olvassuk, akkor látjuk, hogy hol van a hiba. És egyébként nem örülök ennek a szövegnek, és nagyon csodálkozom azon, hogy a parlament ezt miért fogadta el miért fogadta el a parlament, amit a miniszterek letettek elé? Hát én ezt nem értem. Adatvédelem, one-stop shop, egyablakos rendszer, nos, mindent megvitattunk már keresztbe kasul háromszor a tanácsban is, ami azt jelenti, hogy a tanács készen áll arra, hogy döntéseket hozzon, de nem hogy könnyítette volna, hanem bonyolultabbá tette a helyzetet. És teljesen igaza van önöknek. Egyszerű lenne egyszerűen vissza menni a tanácsban, ugye már az ír elnökség alatt kezdődött a munka, és meg kellene nézni, hogy a parlament milyen döntéseket hozott. És utána kellene megnézni, hogy a tanács egyet tud-e érteni a parlamenttel, ez szerintem teljesen megvalósítható, mert nincs szükség itt új vitákra, hiszen mindent eh, már megvitattunk az adatvédelmi kérdéskörben, most már csak a döntéseket kell meghozni. Egyetértünk, vagy nem értünk egyet. Jó akaratra van szükség, majd a következő soros elnökség, a görög elnökség részéről is, akik szintén prioritásnak tekintik az adatvédelem kérdését, és szerintem ez, ez megcsinálható. Hiszek abban, hogy az Európai Parlament segítséget tud adni a tanácsnak ebben az összefüggés rendszerben. Néhány képviselő rákérdezett az adatvédelmi biztos jelölésével kapcsolatos híresztelésekre. Jó, tudom, hogy vannak ilyen híresztelések az EDPS-sel kapcsolatban. Csak a következőt tudom mondani. Még mindig zajlik a kinevezési folyamat, és hát azt nyilván megértik, hogy egy most zajló eljárás részleteiről nem mondhatok semmit. Az EDPS független, és ez a függetlenség a szerződésben gyökerezik. És eh, pont emiatt nem kapnak önök tájékoztatást. Garantálni kell a az adatvédelmi biztos eh, függetlenségét. És a bizottságnak az egész eljárásban nincs semmilyen szerepe, nem pont azért, hogy nehogy befolyásoljuk eh, ezt az ügyet. Tehát garantálni kell azt, hogy a függetlenség elvét tiszteletben tartjuk. Amikor a kollégium az, ezt megvitatta, azért én szót kértem, és olyan megoldás mellett törtem lágyzsát, amely védi az e DPS függetlenségét és hitelességét. Jelen pillanatban miután tehát még most is zajlik ez az eljárás, bízom Sefkovics kollégámban, hogy mindent úgy csinál, ahogy kell, azaz helyesen jár el. Sargentini az hasonlóan Szippel asszony is azt mondta, hogy olyan időkben, amikor sok a nehézség a tagállamokban, nem lehet csökkenteni a jogokat, minimum meg kell őrizni a jogok, a jogok adott szintjét. Nos, pontosan mi is erre törekszünk, ezt helyezzük előtérbe, reménykedve abban, hogy a tagállamokban ezeket a nagyon a fontos dolgokat meg lehet őrizni, és inkább ott lesznek csökkentések, ahol, amelyek kevésbé fontosak, hogyha mindenképpen szükséges csökkenteni a forrásokat. Ön elmondta, hogy az európai polgárok alapvető joga a szabad mozgáshoz fűződő jog. Ez így van, és ahogyan a polgárok is ezt így érzékelik. Nézzük meg a Eurobarométer felméréseit. Az Euróbarométer a átlag lakosság körében teszi fel a kérdéseket, megkérdezik, hogy mik a legfontosabbnak tartott jogok, akkor nagyon érdekes azt látni, hogy nagyon nagy többség a szabad mozgást emeli ki. Nem csak mint alapjogot, hanem mint egy olyan alapjogot, amit meg is élnek, tehát ami, amit van ér, amiről van érzékelés, tapasztalat. A probléma valóban néhány régióra koncentrálódik. Ez így van. Kis falvak, vagy kis vagy nagyobb városok polgármestereit meghívtuk egy konferenciára az érintett régiókból, hogy megnézzük, milyen szabályok vannak, milyen lehetőségek vannak, illetve milyen forrásokat tudnak használni, felhasználni. Nagyon sok a mítosz ugyanis ezzel kapcsolatban, és azt hiszem, nagyon fontos lenne ezekre reagálni. Leveleket is gyakran kapok néhány polgármestertől. Nagyon jó hiszeműen próbálnak csinálni ezt, azt. Ez nem horizontális probléma ugyanis, hanem nagyon hangsúlyosan van jelen néhány területen, néhány régióban. Horizontálisan nézve, tehát ez nagyon kis súlyú dolog. Hogyha megnézzük eh, az egyfőre jutó eh, ilyen bevándorló számot, ez nagyon alacsony. De hogyha megnézzük, ahol, ahol ez a jelenség eh, hangsúlyosan van jelen, akkor ott bizony nagyobb a probléma. Letford asszony említette a hallgatáshoz fűződő jogot. A hallgatáshoz fűződő jog egy nagyon érzékeny jog, az ártatlanság vélelme és a hallgatás joga, nos ezek gyakorlatilag ugyanabban a jogszabályban szerepelnek. Az Európai Emberjogi Bíróság normáival szemben a gyanúsítottak ésnak és az elítéltnek igazából a gyakorlatban nincs megfelelő védelme. 11 tagállam megsértette az Emberjogi Bíróság szerint 2007 és 2011 között 25 esetben az ártatlanság vélelméhez fűződő jogot, és ez még csak a jéghegy csúcsa. Az Európai Emberi Jogi Bíróság szerint nagyon nagy ez a probléma. És mindez annak ellenére, hogy a tagállamok joga általánosságban azért már tartalmaz némi védelmet az ártatlanság eh, jogának a vélelmi, az ártatlanság vélelméhez fűződő joggal kapcsolatban. Viszont eh, a büntető anyagi jogban eh, még nincsenek megfelelő szabályok, tehát például a bizonyítékok benyújtásához fűződő jog és egyebeket is említhetnék. A figyelembe kell vennünk a common law eh, és a kontinentális jog eh, sajátosságait, hiszen eltérő a common law és a kontinentális jogrend, és megpróbálunk a kettőhöz egyaránt illeszkedő, valami megvalósítható dolgot letenni az asztalra. Romániára vonatkozó kérdés. közelmúltban ugye ott elfogadtak egy jogot, aminek értelmében a korrupció nem büntethető cselekmény. Nos, a CVM jelentésbe ezt beírjuk, ez be fog kerülni, hiszem januárban jön ki ez a jelentés, de elmondhatom, nagyon aggódunk amiatt, eh, ahogyan rossz irányba mennek a dolgok, a korrupció elleni küzdelem kapcsán. Gönc asszony azt kérdezte tőlem, hogyha kiterjesztenénk a kiterjesztenénk-e a FRA mandátumát bűncselekményekre. Nos, a bizottság a FRA kompetenciáira, kompetenciára vonatkozóan tett egy javaslatot, és a parlament támogatta a bizottság javaslatot. A tanács egyhangúan döntött, elutasította azt, hogy ne legyen a frával kapcsolatban semmi változás. Ezt a kérdést inkább a tanácsnak kellene feltenni. A jogállamiság kérdése. Nos, tudják, hogy Barózó elnök ennek a felelőse. Egyébként együttműködik velem, de ő a felelőse ennek a területnek, és dolgozunk ezen. Barozó elnök mindig is azt mondja nekem, hogy ugorj, ez, nos, ez egy rugalmas dolog az eh, tavasszal, tavasszal, és az északi országokban későn jön a tavasz, a déli országokban korán. Én kértem Barroso elnöktől, hogy most itt a tavaszt hogy definiáljuk a déli országok eh, értelmében. Ha találkozik Barózó újra a folyosón, akkor eh, mondja el neki, hogy minél előbb szeretné látni ezt a javaslatot. Mi készen vagyunk, a kész kérdés az, hogy ő, Barozó, mikor terjeszti ezt elő. Well, I see that your colleague a kolléga, aki feltette a kérdést, de Jongor úgy látom már nincs a teremben, akkor most az Intveld asszony által feltett kérdésekre térnék át a jelentés arról az úti tervről, amely a különböző leszbikus, homoszexuális és egyéb jogokra vonatkozik. Az LGBT jogokról van szó. Nos, már több évvel ezelőtt elmondtam, és azóta is rendszeresen kívánjuk a megfelelést a alapvető jogok kartájának 21. cikkével mindenben megvalósítani. Így az úgynevezett a kvalifikációs irányelvnel is így van, és a szexuális irányultság soha nem lehet bármilyen negatív kezelése nem, akad, nem adhat okot, nem lehet ezért üldözni a személyt. Ezért elemezzük azon intézkedések körét, amelyek szükségesek-e téren. Az LGBT jogokat minden olyan jogszabályok esetében is vizsgáljuk, amelyeket már el, amelyek már elfogadásra kerültek. Például az Employment Equality um, um irányelvnek megsértésére vonatkozó kérdések esetében. Rendszeresen fellépünk a tagállamokkal uh, szemben, amikor például egy ö, ö, homoszexuális kapcsolatban ö, egy adott tagállam mondjuk az adott személy partnerének nem ad ugyanolyan lehetőséget ö, munkavállalásra, vagy ö, mondjuk az öröklés jogára, vagy éppen a, a mm, tulajdonlás jogára. Vannak tagállamok, ahol házasságot köthetnek az egyneműek, más tagállamokban viszont még nem foganatosítják, vagy nem érvényesítik azon következményeket, amelyek egy ilyen egynemű házasságból fakadnak. A hágai konferencia is ilyen kérdésekkel foglalkozik, rendszeresen gyakorlatban minden szinten megkívánjuk valósítani a szakpolitikák terén ezt az egyenlő bánásmód jogát és elvét. Különböző vélemények vannak a parlament képviselői és a mi intézményünk között. Ezzel kapcsolatban persze nem szeretnék beavatkozni, de igen kényes kérdésekről van itt szó. Én ezt inkább a szakértőkre hagynám, akik a, az egyes véleményeket tárgyalják meg. Igen, Bauer asszony kérdése, igen, fogós kérdés, még ha most nincs is, szeretni már benne a teremben, Bauer asszony, szeretném a válaszomat megfogalmazni, mivel számos más képviselőt is érdekel a gyermekek sorsa, amikor vállásra kerül sor. Túl gyakran ö, történik az meg, hogy maga, ami hatáskörünk túlzottan korlátozott, amikor határnokon átnyúló gyermekjogérvényesítésről van szó perek, házasságfelbontások esetén számos alkalom a szaktárca minisztereivel is egyeztettem erről a kérdésről. Bosszúr, bosszúr, mind a DPA-vel kapcsolatban mint pedig az adatvédelmi eh, eh, eh, kérdésekkel kapcsolatban, az IPPO-val kapcsolatban mindig is világos volt, és Jakolin úr fele is válaszolok ezzel, hogy mindig is világos volt, már akkor is, amikor a szerződés megszületett, szövegében látjuk, hogy mit kell tennünk, amikor nincs meg az egyhangósága a javaslattal kapcsolatban. Önök is tudják, hogy egyes tagállamok de facto kikerültek, az Egyesült Királyság, Írország és Dánia ezen tervezett megtárgyalásából. Vannak olyan tagállamok, amelyek teljesen támogatják, mások pedig még kérdéseket vetnek fel ezzel a projekttel kapcsolatban. A görög elnökség ezt a kérdést is prioritásai között kívánja kezelni. A görög szakminiszter szeretné az egyhangúságot megcélozni, de ha erre nem kerülhet sor, akkor a következő lépést kerül megvalósításra 86-os cikk alapján mely szerint fokozott együttműködésre kerül majd sor minimum kilenc tagállam részvételével. Én nagyon bízom abban, hogy sokkal több, mint kilenc tagállam szeretne majd az ilyen fokozott együttműködés útjára lépni. Köszönöm szépen. Alelnök asszony, Gomez asszony és szót kért, kérem, röviden tegye fel a kérdését, és egy rövid választ biztos asszony. Azt szerettem volna kérdezni, hogy e, megosztaná velünk, hogy miért mond azt, hogy a korrupció ellenes jelentés nehézségekkel küzd, ugyanis mi már idén számítottunk erre a témára. Elnézést kérek, mondja Reding asszony, nem azt mondtam, hogy nehézségekkel küzd a jelentés. Nem, nem, én ezt nem mondtam. Gomes asszony azt mondja, hogy ő így, így hallotta. Malmström asszonytól tollából származik a korrupció ellenes jelentés. Én arra kérdeztem rá, én ugye a román törvények kapcsolatban volt egy kérdés, mely szerint a ö, politikai korrupció, korrupció ö, mint cselekmény már nem polgári ö, bűncselekménynek minősül az új törvény értelmében. Ö, én arról beszéltem, hogy mennyire nehéz a korrupció elleni küzdelem, de én semmit nem szeretnék most uh, uh, Cecilia Malmström asszony tárcája alá tartozó dossziéról szólni. Én ugyanis nem tudom, hogy ő milyen álláspontot foglal el a kérdéssel kapcsolatban. Köszönöm szépen, mondja Gál elnök asszony. Köszönöm szépen a kollégáknak is, és köszönjük, hogy ellátogatott hozzánk Reding asszony. Az elnök asszony most a napirend következő pontjára tér át, a hatos napirendépól a CEPOL székhelye, az Európai Rendőr Akadémia székhelye a magyar belügyminiszter úr meghívást kapott és ellátogatott hozzánk. A kollégáink is itt vannak. Ha mindenki, aki a meghívottak közül itt van, akkor most folytathatjuk a napi rend alapján. Körbenézek a teremben, hogy mindenki itt van. a helyen, akkor felkérem miniszter urat, hogy legyen szíves kifáradni ide a pódiumra Kérem foglaljon helyet. Felkérném azokat, hogy akik el akarják hagyni a termet, ezt most tegyék meg, és akkor folytathatjuk a munkánkat. A következő napirendi pontunk az Európai Rendőrakadémia a CEPOL székhelye címet viseli. Mint önök is tudják, működik a tolmácsolás. Köszönjük. Mint tudják, a CEPOL Hillban, az Egyesült Királyságban ö, található, de az Egyesült Királyság 2014-ben be akarja zárni ezen ö, székhelyet, és nem kívánja tovább ö, már m, mm, az ügynökséget ö, az Egyesült Királyságban fenntartani. Ö, az október 8-án a tanács úgy döntött, hogy a CEPOL Budapestnek szavazza meg 25 tagállam részvételével a jogalkotási javaslat tervezeten keresztül ezen székhely ö, ö, sorsát köszönjük, hogy Pintér Sándor belügyminiszter úr elfáradt hozzánk, hogy erről szóljon. Mi, a parlament és a tanács is társ jogalkatóként a tanács határozatához döntéséhez szeretnénk a véleményünket megfogalmazni, ezért felkértük arra a jogi szolgálatot, hogy egy véleményt ismertessen velünk a Libeszak bizottság kérésére a litván soros elnökség képviselőjét is szeretnénk arról meghallgatni, hogy milyen időkeretek között és milyen módon kíván fellépni. A prezentációkat követően pedig a képviselőknek fogom megadni a lehetőséget. Uh, örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat, és uh, ha megengedi, akkor ezt a részét is a az ülésnek angol nyelven vezetem le, hiszen ez a megszokott eh, eh, módja, én, én általában angolul vezetem az üléseket. A szó az öné, miniszter úr. Köszönöm szépen. Köszönöm elnök asszony a lehetőséget, hogy bemutassam a magyar kormány előterjesztését az Európai Rendőrakadémia székhelyére benyújtott pályázatunkról. Mielőtt a pályázat részleteire térnék, engedjenek meg egy szubjektív megközelítést, amely független a pályázat részétől és a leírtaktól. 1990-ben, 91-ben, amikor Magyarországon a társadalmi átalakulás megkezdődött, a rendőri vezetőként kaptam lehetőséget, hogy ezt az átalakítást vezessem. Nagyon sok Európai Uniós országtól kaptunk ehhez támogatást, kaptunk uniós ország közül, Belgiumtól, Hollandiától, és a szomszédos országok közül a demokratikus országokat figyelembe véve Ausztriától, Svájctól. Ezek a segítségek tették lehetővé, hogy Magyarország gyorsan tudja átalakítani a rendőrségét, és a demokratizálódó folyamatnak gyorsan eleget tudjon tenni. Amikor Megfogalmazták számunkra az elvárásokat, a fő elvárás az volt, hogy az Európai Unió biztonsága magas szinten maradjon, vagy még tovább fejlődjön a csatlakozásunk után. Ennek megfelelően készítettük fel a kollégáinkat, és a közös megbeszéléseken rájöttünk arra, hogy ez akkor lehetséges, hogyha a képzés megfelelő. A további gondolkodás azt vitt előre, hogy ha azt szeretnénk, hogy az Európai Unió minden egyes állampolgára legalább olyan vagy még nagyobb biztonságba érezze magát, akkor ha bajba kerül, akkor ugyanolyan rendőri intézkedésbe legyen része az Unió bármely országában. És ez természetesen hozzá csatlakozik az is, hogyha valaki bűncselekményt akar elkövetni, ugyanolyan fenyegetettséget is érezzen az Unió bármely országában egy módon láttuk ezt kivitelezhetőnek, hogyha a képzést egyforma szinten állapítjuk meg, egyforma követelményeket támasztunk, és ezek a követelmények minden tagországnak megfelelnek. Sajnálatos módon egy darabig nem volt lehetőségem ebbe belefolyni, de most, hogy ezt a lehetőséget megkaptam, szerettem volna, hogy ezt a szubjektív részét elmondom önöknek, hogy rendkívül elkötelezett híve vagyok az oktatásnak, hisz Magyarországon ezeket az európai normáknak megfelelően vezettük be. Rendkívüli elkötelezett híve vagyok annak, hogy a SEPOL az megfelelő szintű, jó minőségű elhelyezéssel és megfelelő háttérrel tudjon tevékenykedni. Ha az objektív részét vesszük, és innét az előterjesztésre térnék rá, akkor minket az biztatott fel, hogy a bizottság, a tanács és önök, az Európai Parlament képviselői 2012. július 19-én elfogadtak egy közös nyilatkozatot, amely közös nyilatkozat objektív kritériumokra kötötte meg, hogy hogyan lehet a későbbiekben ügynökségi székhelyekre pályázni. Tovább biztatott bennünket az, hogy az állam és kormányfők 2003. december 13-án egy döntést hoztak, amelynek alapján a 2004-től csatlakozott tagállamoknak elsőbséget kell biztosítani ahhoz, hogy ügynökséget hozzanak a területükön létre. Budapest, Magyarország mind a két feltételnek száz százalékig megfelel. Megfelel az önök által is támogatott közös nyilatkozatban foglalt objektív kritériumoknak, megfelelt annak, hogy 2004-től csatlakozásunktól kezdődően ügynökség nem, lőtt, nem jött létre Magyarországon, és ezeket foglaltuk össze és terjesztettük a tanács elé. Ha a kivetítőre rátekintenek, látják, hogy az objektív feltétel öt pontban van megfogalmazva. A helyszín könnyű megközelíthetőségében, a CEPOR rendelkezésére álló kiváló irodai környezet, konferencia és egyéb helyeknek a biztosításában, a széleskörű előnyök és mentességek a CEPOR és alkalmazottai részére, ez a diplomáciai kérdés, az alkalmazottak gyermekei részére számos oktatási intézmény álljon rendelkezésre, és a megfelelő egészségügyi szolgáltatások munkaerőpiaci hozzáférése legyen meg. Azt, hogy a Budapest alkalmas-e egyáltalán egy ilyen képzésnek a levezénylésére és fenntartására, azt egyértelműen bizonyítja az, hogy a Közép-Európai Rendőr Akadémia az 1993-ban Ausztria és Magyarország indításával megalakult, azon gondolatok jegyébe, amelyeket én elmondtam a szubjektív részében, és ez a Közép-Európai Rendőrakadémia azóta is működik, nyolc országnak szolgáltat képzést, és megfelelő nemzetközi elismerésre tett szert. Szeretném még azt is elmondani, hogy a ILEA a Nemzetközi Rendőrakadémia is Magyarországon működik, amelyet az FBI-jal és az Egyesült Államokkal hoztunk közösen létre, és 1994-95-től kezdve kezdte meg a működését. 28 országban a legmagasabb szintű képzést ügyészeknek, vezetőügyészeknek, vezető rendőrtiszteknek adott. Azzal is büszkérkedhet, hogy az Európai Unió tagállamai közül volt olyan belügyminiszter, amely ezt a képzést végezte el, és utána tudott politikailag előrelépni. És természetesen Magyarországon is működik a Nemzetközi Oktatási Központ keretén belül a magyar CEPOL, amelynek eddigi működése hibátlan és zavartalan volt. Mi az, amelyik Budapestet előre sorolja? Ha azt vesszük, hogy külső szemlélőt is vonjunk be az ítéletbe, akkor azt látjuk, hogy az Economist információs lap kiadványa szerint legjobb minőségű élet Közép-Kelet-Európában Budapesten található. A megújuló városok top 100-as listájába is bekerült Budapest, a legjobb közép-kelet-európai város címszó alatt. Tehát, ha külső szemlélőknek az ítéletét vesszük, alkalmasak vagyunk erre. Megközelíthető-e Budapest? Ha megnézzük a repülőjáratokat, akkor azt látjuk, hogy Londonból napi 10 járat, hetenként 74 járat érkezik, és még felsorolhatnám a többi uniós fővárost is. Mindössze 5 fővárosból nem nincs közvetlen járat Budapestre, de ezek közül például Jubjana autóval könnyedén elérhető. A Magának a helynek a megközelítése, amely a város központjában van, az 22 kilométert jelent a repülőtérről, gyorsforgalmi úttal, amely meggyőződésem az, hogy ez nem lehet akadálya a kijelölésnek. És hol foglalja el a helyét az épület? A dinamikusan fejlődő városközpontban, amelyik egy óvárosi rész, ahol található az opera, található a színházközpont, ahol kiváló közlekedési kapcsolata van a város többi részével, és talán kuriózumként elmondható, hogy közvetlenül amellett a metró mellett, amely Európa első elektromos meghajtású föld alatti metrója volt, 1895-96-ban helyezték el, természetesen már nem azok a kocsik járnak. És egy kulturális központ kellős közepén van. Van-e lehetőség valamilyen vásárlásra, szabadidő megközelítésére. Nagy vásárlókör több tízezer négyzetméteres vásárlóközpontok vannak a közelében, és a szabadidő központ szabadidő eltöltésére egy színházi negyed áll rendelkezésre az operán kívül is. Maga az intézmény egy műemléképületbe kerül elhelyezésre, amelyet a magyar állam teljesen felújított fokozottan, új bútorzattal, a szükséges technikai eszközök maximális bevezetésével, és ingyenesen kíván rendelkezésére bocsátani a cepolnak. Ez jelentősen meghaladja a CEPOL által előírt követelményeket. Az elkészülését 2014. augusztus 31-re tervezzük, ennek a elvégzését megkezdtük. A karbantartási és működési díjat, a biztonságát, a működtetését tíz évig vállalta a magyar állam magára, tíz évig. Ez annyit jelent, hogy mintegy 200 ezer eurós hozzájárulás az Európai Unió költségvetéséhez. További kérdések voltak, hogy a van-e lehetőség sportolásra, van-e lehetőség megfelelő szabadidő eltörtésére a színházak és a különféle ez kultúrát zeneművészeti területeken túl. Igen, van sportolási lehetőség, a oktatási központban zárt kézilabdapálya, kosárlabdapálya, különféle sportolás, teniszpályának lehetősége van, van falmászás, vagy aki az erőnléti fejlesztésre gondolkodik, jól láthatóan vannak erőnléti fejlesztésre lehetőségek. A sportintézményeken túl van még egy eh, kérdés, hogy a székhely egyezményt elfogadjuk-e a székhely egyezmény természetesen elfogadjuk, a székhely egyezmény elfogadásának megfelelően a CEPOL munkatársai részére és családtagjai részére a diplomáciai mentességet és a tipikus diplomáciai kedvezményeket biztosítani tudjuk. Nagy kérdés még, hogy a családtagokkal milyen módon tudjuk megszeretetni a fővárost. Számos magán és állami oktatási intézmény van a Budapest fővárosában. Három éves korig angol és német nyelvű intézetek vannak, angol 5, német 2. Három és hat éves kor között angol, német, francia és spanyol. 6 és 14 éves kor között ezek eh, a négy nyelvű intézmények valamennyiek megtalálhatóak, több kevesebb tanuló befogadására a felsőoktatási intézményeinkben van lehetőség angolul és németül is diplomát szerezni. Kérdés még az egészségügyi ellátás, állami egészségügyi központ, az pár száz méterre van, pár kilométerre inkább így pontosítok, magától a központtól, de ezen túl magán és közszolgáltatási intézmények is rendelkezésre állnak. A munka társakon túl a családtagok, hogyha dolgozni szeretnének, több munkaerőpiaci lehetőség van, a megfelelő multinacionális cégek központjai, itt angol nyelvű, német nyelvű központok, bankcenterek, bankközpontok állnak rendelkezésre, amely lehetőséget biztosítanak a munkatársakra. Ha még egyszer összefoglalnám a legfontosabb részeket, megfelelünk az Európai Unió elvárásainak, megfelelünk a tanács elvárásának, megfelelünk a parlament elvárásának, és megfelelünk a komisszió, megfelelünk a bizottság elvárásának is. Magyarországon nincs decentralizált ügynökség, és szeretném elmondani, hogy a tanács egyhangulag támogatta jelöltségünket. És természetesen számítok az önök támogatására is. Egy nagyon rövid mozgófilmünk van, amely bemutatja azt, hogy hogy alakítjuk át a műemlék épületet a közeljövőben arra, hogy egy megfelelő, európai színvonalú és a jövőre tekintő központot adjunk át a CEPOL működéséhez. Köszönöm a figyelmüket, várom kérdéseiket akkor még egyszer köszönöm a miniszter úr hozzászólását. I was advised by the Secretary a titkárság azt mondta, hogy tegyük lehetővé a képviselők számára, hogy most rögtön tegyék fel a kérdéseiket, mert ötkor a miniszter úrnak el kell menni. Úgyhogy megítom a vitát, először a képviselők, utána a jogi szolgálat, és végül a litván elnökség eh, kap szót. Gönc asszony, Diaz de Mera, képviselő asszony, Bauer asszony, Tavares úr szerepelnek eddig a listámon. Könc asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen. If you don't mind, I also would like to continue in English. Megengedik angolul folytatnám, mert nekem ebben a tárgyalásban, ebben a, az eszmecserében egyszerűbb angolul. Először is szeretnék gratulálni a technikailag kiváló javaslathoz, hiszen szülővárosom előnyeit, Budapest nagyszerű előnyeit sorolta fel miniszter úr, maximálisan támogatom ebben. A kérdésem a következő. A politikai támogatás állás az ön javaslata mögött milyen? Több EU ellenes megjegyzést, állítást hallottunk nemrégiben Magyarország miniszterelnökétől, aki azt mondta, hogy az EU a magyarok ellensége. Most nagyon meglep engem az, hogy minden erőfeszítést megtesznek azért, hogy az ügynökséget Budapestre vonzák. Én remélem, hogy Budapest lesz a székhely, de azt azért ki szeretném emelni, hogy nem értem az ilyen típusú ellentmondást, és nem tudom, hogy hogyan tudják ezen két megközelítést összeegyeztetni a kormány részéről. Egy másik gondolat pedig talán az, hogy ön is hallott azon aggályokról, amelyeket itt a Libeszak Bizottságban megfogalmaztunk, amely aggályok a demokráciáról, a jogállamisági jelentésről ö, ö, szólnak, és a kormány, magyar kormányról ö, született ez a jelentés Libe szakbizottságban. Hallottak bizonyára arról, és hallott ön is, miniszter úr, hogy a legjobb döntés-e ezen döntés, tehát hogy ezt a CEPOL ügynökséget most Budapestbe helyezzék. Hát remélem, hogy a soron következő magyar kormány majd a jogállamiság a demokrácia terén jobban teljesít, és biztos vagyok abban, hogy ez a határozat nem rövid, hanem hosszabb távú határozat. Szeretném az ön véleményét és mindezekkel kapcsolatban hallani. A jogi szolgálat véleménye pedig majd ö, ö, utánunk fogja ö, elmondani a ö, gondolatait, de én a teljes eljárással kapcsolatban is kérdéseket szeretnék feltenni, tehát hogy magát az Európai Parlamentet és a releváns szakbizottságet nem vonták be a tanács határozatába, döntésébe, de ez egy más lapra tartozik. Köszönöm. Diaz Demera úr. Gracias, señora presidenta. Jó, Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Mint tudják, amikor szót kérek, amikor szót szeretnék kapni, akkor mindig ez akkor mint történik, amikor már a jogi szolgáltak a véleményét is megismerhetem. Tehát tulajdonképpen most csak köszönetet mondanék eh, miniszter úrnak, köszönöm szépen a tájékoztatást. Nagyon nagy fenntartásai vannak ugyanakkor, és ezen fenntartások az eljárással kapcsolatosak, éppen ezért inkább a jogi szolgálat hozzászólása ulád kérek szót. de Köszönöm, Diaz de Mera. Bauer asszony. Köszönöm, miniszter úr, a bemutatást. Elnézést kérek, hogy egy kicsikét késve érkeztem, de sajnos itt párhuzamosan zajlanak az események, és éppen egy másik bizottságban szavaztunk. Én is az eljárásra szeretnék rákérdezni, hogy látja ön a, az eljárás menetét. Ha jól értem, akkor itt egy javaslatról van szó, és nem, nem a döntésről. Arról kérdezném önt, hogy milyen, milyen pontján vagyunk ennek a folyamatnak, mert úgy gondolom, hogy ez a, a bizottság álláspontja szempontjából meglehetősen fontos. Köszönöm szépen. Uh, thank you, Mrs. Bauer. Köszönöm, Bauer asszony. Tavares úr. Köszönöm szépen, miniszter úr. Um, I would like to, to... Köszönöm szépen, miniszter úr, magyarul, most angolul folytatva. Uh, az Europol ö, dosszió ö, témafelelőse Diaz Demera úr nevében, valamint ö, a CEPOL ö, székhely döntésével kapcsolatban én is Diaz Demera úrhoz csatlakozom, hogy előbb a jogi szolgálat véleményét szeretném meghallgatni, és csak aztán szeretném a véleményemet majd elmondani, ha lehet, a ezt követően szeretnék tehát majd szót kérni. Én árnyék, fele, árnyék témafelelős vagyok az Europol fájlban, valamint most az Európai Parlament határozatává, állásfoglalási határozatává vált magyar jogállamiság és demokrácia jelentés felelőse is vagyok. Be kell, hogy valljam, hogy igen nehezen értelmezhető ez az eljárás, hiszen valahol az Parlament, Európai Parlament még az Európol fájlal kapcsolatban is döntéshozatali fázisban van, és itt az Europol és a CEPOL összevonásáról beszélünk egy székhelyre való összevonás mellett tenném le én is, a voksom, és akkor aztán lehetne ez az összevont székhely akár Budapesten, akár másat is, úgyhogy én persze üdvözölném a Cepolt, hogyha Budapestre tenni a székhelyet, hiszen nagyszerű városról van szó, de végső soron az intézet, intézményeknek az Európai Unióban az a dolga, hogy hatékonyan lépjenek föl, és egy eh, jogi eljárás már beindult, a parlament és a tanács egy oldalon áll ezen ügyben, de azt a jogi szabályt kell követnünk, amely itt eh, valóban hatályos és előbb ezt a jogi utat kell lezárni, mielőtt egy másikat megnyitnánk. Nem gondolják-e önök esetleg azt, hogy a jogi bizottság jogi javaslatát esetleg alááshatja ez a határozat, ez a tanácsi határozat, hiszen technikailag és politikailag is inadekvát volt a határozat, és valahol a a lojális együttműködés forog itt a kockán az Európai Bizottsággal. A kérdést feltenném, hogy ön hogy látja ezt az Európai Parlament a tanácssal együtt mm, társdöntéshozó-e itt, vagy sem? A mi jelentésünkben, Magyarországra vonatkozó jogállamisági és demokrácia jelentésben már elmondtuk a rendőrségi együttműködéssel kapcsolatos véleményünket, és ugye az, ez nem a mi témánk itt, hogy most ezt meghatározzuk, de az ENSZ-nek van egy ilyen jelentése, az Navi Pillai emberi jogi külön biztos az ENSZ részéről elmondta, hogy a kisebbségek elleni rendészeti fellépés aláásta a kisebbségek bizalmát a mm, magyarországi rendészeti szervekben itt a magyar rendőrség fellépéséről szeretnék kérdezni. Javult a helyzet ezzel az ENSZ igen jelentős jelentésben megfogalmazott kérdéssel kapcsolatban. Ha pedig nem javult a helyzet, akkor mit terved a miniszter úr, hogyan lehet javítani ezt a helyzetet, és abban az összefüggésben is rákérdezek erre, hogy a CEPOL székhelyét esetleg fel lehet-e arra használni, mint nagyszerű lehetőséget, hogy javuljon a magyarországi rendészeti fellépés minősége a kisebbségek számára szemben. Köszönöm, Tavares úr. Mint hallottuk, miniszter úr először kérdésekre fog választ adni, és aztán a jogi szolgálat képviselőinek adjuk meg a szót, hogy megtartsa előadását. Tavares úr, én pontosan abból indultam ki, hogy előbb a jogi szolgálat véleményét hallgatjuk meg, és csak aztán adnánk meg esetleg miniszter úrnak a lehetőséget arra, hogy válaszoljon, erre van lehetőség, elnök úr? Én úgy gondolom, hogy a miniszter úrnak adom meg először a lehetőséget válaszadásra, majd utána a jogi szolgálat képviselőjének adjuk át a szót, aztán Diaz Demera úr is kíván feltenni kérdéseket a jogi szolgálat képviselőjének, aztán pedig a litván elnökség képviselője is elmondja véleményét, és aztán még a válaszadásra megint csak lehetőség lesz, akár elnökségi, akár tanácsi válaszadásra gondoljunk. Úgyhogy most miniszter úr, önnek adom meg a lehetőséget választadásra, ha ön is egyetért ezzel. Köszönöm a lehetőséget, elnök asszony. A kérdéseket meghallgatva bizonyos mértékig öröm tölti el a szívemet, mert egyetlen egy kérdés sem vonta kétségbe azt, hogy a Budapest alkalmas arra a feladatra, amelyet elvállalt. Egyetlen egy kérdés sem volt az, hogy Budapesten azoknak a kritériumoknak, amelyek önök is feltettek, nem felelne meg. Tehát egyértelmű akkor, hogy a Budapest, mint székhely, azokon kritériumokon belül, amelyet ugye a, ö, önök is megszavaztak, száz százalékig megfelel. A feltett kérdések elől azért nem szeretnék elbújni, és akkor Gönc Kinka úrhölgynek kezdeném meg legelőször is a választ. Van-e politikai támogatottsága a belügyminiszternek ahhoz, hogy ezt a cepolt létrehozza? Örömmel mondhatom, hogy százszázalékos politikai támogatása van Magyarországon annak, hogy CEPOL Budapestre kerüljön. Ezt valamennyi parlamenti párt, sőt a nagyobb parlamenten kívüli pártok is támogatják. Van egy dolog, amelyet úgy érzem, hogy minden egyes Európai Uniós állampolgárnak a vágya, az, hogy a közrend, közbiztonság egyre magasabb szintű legyen. Akkor érzi igazán otthon magát, mint már mondottam, hogyha ugyanolyan biztonságot nyújtanak nekik a rendőri szervek, mind a lakóhelyén, mind abban az országban, ahol az életét éli, és ez csak akkor lehetséges, hogyha ugyan olyan képzésbe vesznek részt a rendőrök. Ez a célkitűzés, és ezt fogadja el teljes egészében a magyar politikai háttér, tehát örömmel mondhatom, hogy a politikai támogatás százszázalékos. A, az, hogy ez az oktatás létrejött és ez a tevékenység működik, az azt is bizonyítja, hogy a demokrácia tekintetében, amely önnek a második kérdése, a magyar rendőrséget 1991 óta soha nem kérdőjelezték meg, hogy demokratikus eszközökkel működik-e, és betartja -e a jogszabályokat. Ezt alá tudom támasztani egy külső közvéleménykutatással, amelyik a napokban jelent meg, és meg is tudom önnek küldeni, amikor az állampolgárokat megkérdezték, hogy melyik az a terület, amelyiket a legjobban elfogad, a legjobban tud támogatni, és a legdemokratikusabbnak tart. A Magyar Tudományos Akadéjában volt az első helyen, és a második helyen teljesen meglepetésszerűen a magyar rendőrség volt. Tehát az állampolgárokat sikerült meggyőzni arról, hogy igen, mi egy demokratikus szervezet vagyunk, és ezt a munkánkkal értük el, és azzal, hogy a kollégák megfelelő oktatásban, megfelelő képzésbe vettek részt, és a képzéseket, amelyet sok esetben az unió tagállamétól kaptunk, azt megfelelően hasznosítják a hétköznapok során. Jogellenőség van-e? Nincs jogellenesség a magyar közrend közbiztonság területén, és sőt, mi több, ugye most a belügyminisztérium kit fejlesztve, kiterjesztve a tevékenységét, a büntetés végrehajtási törvényt, ami egy 1979 erejű törvényerejű rendelet, azt is egy év alatt tető alá hozta, és reményeim szerint vagy, ma, vagy a, ezen a héten a parlament elfogadja, amely azokat a demokratikus vívmányokat és azokat a fejlett uniós elképzeléseket hozzák be a magyar büntetés végrehajtásba, amely a legmagasabb színvonalú. És azért mondom itt, mert azért egy közbiztonságnak az eleje ugye a rendőrségnél kezdődik, az oktatásnál, cepolnál, de a vége az általában, hogyha volt jogsértés, akkor az a büntetés végrehajtásnál valósul meg. A jogi szolgálattal kapcsolatban nem kívánok állást foglalni, meghagyom a lehetőséget a jogi szolgálatnak, azonban egyértelmű az, hogy annak az elveknek megfelelően, amelyet a tanácson belül dolgoztunk ki, és amelyet a tanácson belül elfogadott mindenki, annak megfelelően történt a döntés. És miután a döntés így alakult ki a tanácsnál, és szeretném hangsúlyozni, ez csak egy jelölés. Döntés a jelölésről, hogy jelölnek, és ezt a jelölést kívánják a későbbiekben, mint a parlament elé, mint pedig a bizottság elé terjeszteni. Tehát nem egy önkényes tanácsi döntésről van szó, hogy a tanács eldöntötte és kész vége, nincs folytatás. Nem, a tanács arról döntött, hogy van neki egy jelöltje. Ez a jelölt Budapest, ez a jelölt Magyarország, és ennek megfelelően én meg kérem az önök támogatását, kérem a bizottság támogatását, hogy ez be, megtörténhessen és megvalósulhasson. A Tavaras úrnak szeretném elmondani, hogy fölteszi a kérdést, hogy a parlament társdöntése. Így, igen, igen, parlament nélkül nem érvényes ez a döntés, nem érvényes ez a javaslat. A Ön azt mondja, hogy a parlament és a tanács együtt áll. Nem tudom, hogy a parlament hozott-e már ebbe döntést. Nem tudom, hogy a parlament ö, ö, állásfoglalt-e már. Nem vagyok benne biztos az én felkészítésem során azt mondták, hogy még a parlamentnek nincs döntése, akkor én azt gondolom, hogy ne előlegezzük meg, és ne vegyünk el a parlament döntési jogosultságát. Úgy tudom, hogy a illetve a bizottságnak a kérdését is várjuk meg, és a parlament döntését. A technikai, politikai kérdés ez hogy néz ki, én úgy gondolom, hogy politikailag ez nem kérdés a számomra, technikailag az pedig a jogi képviselet meg fogja válaszolni. A Euró, illetve az ENSZ-nek a kisebbségek elleni fellépésének az alátámasztását a rendészeti szerveknek. Magyarországon jelentős kisebbségért legnagyobb ö, gondot, problémát általában a roma kisebbséggel történő gondok okozzák. Ennek megfelelően miniszterségem elején 2010-11-ben a korábbi időszaknak megfelelően voltak ilyen összetűzések. A korábbi időszaknak az összetűzéseit mivel próbáltuk mi megoldani? Oktatással. És ezt az oktatás célhoz vezetett, ennek megfelelően a Kanada, Amerikai Egyesült Államok, Hollandia, Svédország, ha jól emlékszem, még Dánia közreműködésével kidolgoztunk egy oktatási tervet, amely oktatási terv alapján az oktatásban részt vettek a rendőrök, a polgármesterek, részt vettek a kisebbségek által sűrűn lakott önkormányzati vezetők és az iskola igazgatók is és egy mentorképzést hajtottunk végre, és ennek köszönhető jelentős mértékig az, hogy jelen pillanatban ilyen összetűzések, amelyik 2010-ben, 2011-ben megtörténtek, nincsenek ma Magyarországon. Még egy dolog, a kisebbségi önkormányzatok bevonása a rendőrségi eljárásokban. Van egy sajátosság Magyarországon, a kisebbségek önkormányzatot alakíthatnak, amit az állam támogat, és ebbe az önkormányzatoknak a vezetőit akkor amikor kétes ügyek alakulnak ki, bevonjuk a büntetőeljárásba, bevonjuk abba, hogy vonjanak következtetéseket le, segítsék, támogassák a törvényességnek a százszázalékos megvalósulását. Tehát úgy gondolom, hogy ezek két kérdésben jelentős előrelépés született ezt követően. Nem tudom, hogy van-e olyan kérdés, amit még nem mondtam. A igen, talán annyit, hogy a tanácson belül, amikor a javaslat elkészült, akkor 25 tagállam aláírásával terjesztette be a tanács a javaslatát a parlament és a bizottság elé. Azt hiszem minden kérdésre megválaszoltam legjobb tudásom szerint. Ha maradt nyitott kérdés, állok rendelkezésre. Köszönöm szépen. Köszönöm, miniszter úr. Ha nincsenek további kérdések, akkor most a jogi szolgálat, parlament jogi szolgálatát kérem fel arra, hogy reflektáljon egy rövid előadásban, és mondja el nekünk a jogi véleményét. Nagyon szépen köszönjük miniszter úrnak, hogy a magyar pályázatot elénk tárta. Tudjuk, hogy miniszter úrnak 5 órakor el kell hagynia a termet, úgyhogy természetesen, hogyha most el kell fáradni, akkor megköszönjük a megjelenését, és majd a titkárság folytatja az egyre kapcsolatos munkát. Jogi szolgálat. Miniszter úr is megköszönte a lehetőséget. Köszönöm. Novemberben egy Felkérést kaptunk arra, hogy egy jogi véleményt alkossunk meg azon jogalapról és döntéshozatali folyamatról, amely az Európol Akadémia CEPOL székhelyét illeti és annak változását. Nos, több kérdést tettek föl, mi a válaszainkat, következtetéseinket szeretnénk elmondani. Az első kérdés. Nos, vajon a Lisszaboni szerződés hatályba lépésen keresztül a rendes jogalkotási eljárása az, amely a korrekt eljárás, amikor a CEPOL határozatról beszélünk. Mi azt a következtetést hoztuk le, hogy a Lisszaboni szerződés végre, végrehajtása, bevezetése óta a korrekt jogi alap a CEPOL határozat 87-es cikkének második bekezdésének B pontja az EUMS-ből. Nos, ez az a a, az a cikk, amely a régi Európai Uniós Szerződés 30-as cikkét ha, ö, ö, írta felül. A 87-es cikk kettes bekezdésének B rendelkezése a rendes jogalkotási eljárásról szól. A második kérdés igazából két alkérdésből áll. Az első alkérdés arról szól, hogy a döntéshozatai eljárás eltérő kell, hogy legyene, annak tudatában, hogy a módosítás a CEPOL határozásnál a CEPOL székhelyére vonatkozik a válaszunk, nem. Az egyetlen mód arra, hogy a CEPOL határozat négyes cikkét módosítjuk, csak a rendes jogalkotási eljáráson keresztül történik. Második alkérdés, a 341 EUMS cikket alkalmazhatjuk-e ezen esetben? A 341-es cikk az intézmények, az EU-s intézmények székhelyére vonatkozik, már pedig a CEPOL nem egy EU intézmény, ennek az azért következménye, hogy a 341-es EUMS nem alkalmazható. Ez esetben a CEPOL egy testülete az EU-nak. Harmadik kérdés arról szólt, hogy egy jogi státuszt állapítunk meg. A közös megközelítésről az EU decentralizált ügynökségek esetében, és hogy ennek van-e jogi következménye a CEPOL határozat módosításánál. Az ötös bekezdés a közös nyilatkozatról világosan kimondja, hogy mind a közös megközelítés, mind pedig a közös határozat jogilag nem kötelező jelleggel bír, így nem sérelmezik azok a jogalkotási folyamatban az intézmények attribúcióit. Tehát eh, nincs jogilag kötelező érvényű státusz, és semmilyen kötelezettsége, jogi kötelezettséggel nem jár az unió intézményei számára, vagy a jogalkotó számára. Az intézmények elkötelezik magukat amellett, hogy figyelembe veszik a közös megközelítést a jövőbeli határozatok kontextusában, ami az EU ügynökségeket illeti, de ez nem jelenti ám azt, hogy a közös megközelítésnek bármilyen jogilag e, kötelező érvényű vonatkozása lenne a jogalkotóra, vagy a jogalkotási eljárásra, amely a négyes cikket illeti a CEPOL e, határozat négyes cikkének módosítását. Negyedik kérdés. Mi a súlya? Mik a következményei ezen politikai határozatnak, hogy ideiglenesen relokalizálják, áthelyezik a CEPOL határoz- székhelyét, ahogy a BIÜT október 8-án erről döntött. Nos, ami a CEPOL székhelyének a megváltoztatás illeti, azt ugye a CEPOL határozat módosításával, vagy egy új CEPOL határozat elfogadásával valósulhat meg mindkét esetben jelenleg érvényben lévő hatá, öm, szerződést kell alkalmaznunk, azaz az EUMS 87.2b pontját, ahogy mondtam, tehát a rendes jogalkotási eljárást alkalmazunk, a tanács és a parlament teljesen társjogalkotóként lép fel ezen eljárásban. A politikai határozat, amelyet a BIÜT tanács hozott, nem vezethet derogációhoz, ami a döntéshozatali eljárást illeti, hiszen a szerződést azt elő írja, de a parlamentre nincs ez kötelező érvényel sem. Az ideiglenes természete ezen aktusnak nem befolyásolja az eljárást, az továbbra is megmarad úgy, ahogy azt a szerződés leírja. A következtetés mindebből az, hogy a tanácspolitikai megállapodás a CEPOL budapesti székhelyével kapcsolatos ideiglenes áthelyezésről jogi terminológia szerint egyszerűen csak egy politikai megállapodás, amelyet figyelembe kell venni az intézményeknek, de nem ö, váltja ez ki a parlament joghatósági szerepét a rendes jogalkotási eljárásban. Az ötödik kérdés arról szólt, hogy mi a kapcsolat az Európol rendelet és a lehetséges EUMS e 76-os cikk jogalkotási kezdeményezések között. Nos, a 76-os EUMS cikk azt mondja ki, hogy vagy egy bizottsági javaslatra épülhet egy ilyen jellegű rendőri együttműködésére vonatkozó aktus, vagy pedig tagállamok negyedének kezdeményezésére születik ez meg a 76-os cikk, a CEPOL határozat módosításáról szólt. Addig, amíg a CEPOL határozatot vissza nem vonják, addig ez egy érvényes jogi aktus, és akkor ezt úgy kell megvizsgálni, úgy kell kitárgyalni, hogy esetleg az ehhez vezethet, hogy a CEPOL határozatot visszavonják mint ahogy ez a jelenleg javasolt Európol rendeletnél is így van. Nos, a parlament ö, ö, prerogatíváit, hogy ez alá áshatja vagy sem a 76-os cikk ö, ö, kezdeményezésénél a válaszunk az az ötös kérdésre, hogy a rendes jogalkotási eljárás az érvényes. Nos, az, hogy az eredeti javaslat a bizottság javaslata, vagy egy tagállam, vagy tagállamok kezdeményezéséből származik-e, annak semmilyen következménye nincs arra nézve, hogy az alkalmazandó jogalkotási eljárás milyen. A 76-os cikk, az EUMS 76-os cikke alapján a parlament jogi prerogatíváit nem lehet aláásni. Ez azt jelenti, hogy ugyanolyan rendes eljárási jogalkot, eljárási eljár, rendes jogalkotási eljárással lépünk föl, mind az Európa rendelet esetében. Ennyit szerettünk volna röviden elmondani, ha kérdéseik vannak, nagyon szívesen megválaszolok rá. Köszönöm szépen, elnök asszony. So, colleagues, uh, now I put the question. Kedves kollégák, akkor felteszem a következő kérdést. Meghallgassuk most rögtön a litván elnökség képviselőjét, vagy inkább először a kérdéseiket teszik fel, és utána az elnökség. Tehát egyetértenek azzal, hogy most hallgassuk meg a litván elnökséget, és utána jöjjenek a kérdések. Akkor kérném a litván elnökség képviselőjét, hogy tartsák meg hozzászólásukat. Üdvözlök mindenkit, hölgyeim és uraim, a LIBE szakbizottság tisztelt képviselői, kedves vendégek. Nagyon örülök a lehetőségnek, hogy ismertethetem önökkel az elnökség álláspontját. Nem terveztük eredetileg az elnökségünk idejére ezt a külön aktust itt most, de hát a dolgok kényszere hatására nagyon sürgős megoldást kellett találnunk. Köszönöm szépen a nagyon átfogó és elmélyült értelmezést és magyarázatot a parlament jogi szolgálatától. Ez általánosságban összhangban van a mi véleményünkkel is. Ezt gondoltuk, amikor elkezdtünk ezzel foglalkozni. Tulajdonképpen mindenki az itt jelenlévők közül tisztában van azzal, hogy ezt a kérdést úgy kell megoldanunk, hogy az Egyesült, hogy abból indulunk ki, az Egyesült Királyság egyedülallan úgy döntött, hogy Bremszélben nem ad többet helyet a Cepolnak. van, a BIU tanács és ezzel párhuzamosan a LIBE szakbizottság azzal a véleménnyel álltak elő, hogy az Europolra vonatkozó rendelet tervezete, amelyben a bizottság azt javasolta, hogy fúzionáljon a CEPOL és az Europol, tehát hogy ezt a javaslatot elutasítja és nem fogadja el. Ilyen körülmények között, figyelembe véve azt is, hogy ennek a parlamenti ciklusnak a vége felé közeledünk, és parlamenti választások lesznek jövőre. Nos, ez arra késztetett minket, hogy nagyon gyors és egyszerű megoldást keressünk. Októberben, ahogyan ez már többször is elhangzott, a tanács egyhangulag, egyhangulag döntött, mégpedig arról, hogy amint a CEPOL elköltözik bremszilből, Budapestre fog átköltözni. Ki kell hangsúlyozni, fontos kihangsúlyozni azt, hogy 25 tagállam, azaz egyhangulag. ezek a tagállamok benyújtottak egy javaslatot a CEPOL határozat negyedik cikkének a módosítására, ami hang, kimondja, ez a cikk a negyedik, hogy a CEPOL székhelye Hill. Ezt a módosító javaslatot eljuttatták az Európai Parlamentnek és a Nemzeti Parlamentekhez is, valamint a bizottsághoz is, december 4-én. Szeretnénk kihangsúlyozni azt is, hogy a rendelet javaslatot együttdöntési eljárással fogadja el a tanács és az Európai Parlament. Ezt nagyon helyesen kihangsúlyozta a jogi szolgálat képviselője is. Tekintettel arra, hogy a budapesti új székhelyet jövő év augusztus 31-től bocsátják rendelkezésre, Egyesült Királyság pedig csak 2014. szeptemberéig hosszabbította meg a lehetőséget. Az európai parlamenti választások előtt, azaz legkésőbb jövő áprilisig meg kell hozni a döntést hogy le lehessen bonyolítani a költözést még jövő nyáron. Azaz, nincs túl sok időnk, de őszintén remélem, hogy mind a két társjogalkotó, és szeretném kihangsúlyozni, hogy mi a tanácsban ezt egy közös feladatnak tekintjük, és mindent megteszünk, amit csak lehet, hogy gyorsan megegyezzünk, megállapodjunk, hiszen közös érdekünk az, hogy a CEPOL zavarmentesen tudja folytatni a tevékenységét, és a munkatársai nem maradjanak sokáig bizonytalanságban. Láttuk a CEPOL rektorával is találkoztunk, és ő is aláhúzta ennek fontosságát. Üdvözöljük azt, hogy a dosszié jelentéstevőjét már kijelölték. A tanács részéről felkértük a tagállamokat arra, hogy nyújtsanak a beírásos észrevételeket ehhez a szöveghez, és ezeket majd január 10-én vitatjuk meg, tehát a karácsonyi újévi szünet után. Meg vagyok győződve arról, hogy a három partner a következő görög soros elnökség alatt is továbbra is sikeresen együtt fog működni, hogy le tudjuk zárni ezt a dossziét. Nyitottak vagyunk további tárgyalásokra, a jogi eljárás pedig úgy fog folytatódni, ahogyan a jogi szolgálattal ezt hallottuk. Ezért be is fejezném, és örömmel válaszolok, ha vannak kérdések. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Most a Bizottság képviselőjéhez fordulok. Kíván szólni az Európai Bizottság részéről? Igen, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem szeretnék eh, arról eh, szólni, hogy a magyar pályázatnak milyen eh, előnyei vannak, erről a szakminiszter úr igen ékes szólóan beszélt. Én inkább arról szólnék, hogy az eljárás a tagállami kezdeményezéssel kapcsolatban milyen volt, erre már az előttem szóló is utalt. A bizottság szakszolgálatai jelenleg folyamatban vannak egy olyan hivatalos vélemény összeállításában, amely a jelenlegi tagállami kezdeményezésre vonatkozik. Mivel ez függőben van, jelenleg ezt azt mondhatom el, hogy először is a bizottság tudomásul veszi, hogy a CEPOL határozat módosítása nem utal magára a székhely módosítására. Tavares úr is utalt arra, hogy még jelenleg tanulmányozunk egy olyan Európol rendelet módosítást, amelyet a társjogalkotók jelenleg tárgyalnak. A bizottságnak lehetősége volt már arra, hogy ezen Libes szakbizottság eh, október 17-i ülésén is elmondta az Európol határozat javaslatát, az követelte meg, hogy átfogó módon lehessen javítani a hatékonyságán a rendészeti együttműködésnek és képzésnek. A javaslatot egy kettős cél ösztönözte, funkcionális szinergiánk elérése egyrészt, másrészt pedig költségtakarékossági megfontolások. Ez pedig azon általános reformcélt szolgálja, amely azon ajánlat szellemében született, amely a decentralizált ügynökségek megközelítését a decentralizált ügynökségekre vonatkozó közös megközelítést illeti. A CEPOL székhelyre vonatkozó határozatot nem szabad kiemelni ezen háttérből, hanem egyfajta szélesebb kontextusba kell helyezni az olyan jogalkotási eh, határozatrendelet rendelettel, vagy jogalkotási egy rendelettel kapcsolatos, amely az Európóra is vonatkozik. Ezért azon tagállami kezdeményezés, amely a CEPOL helyére vonatkozik, majd a bizottság kettős célon keresztül történő figyelmének középpontjába kerül. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Kedves kollégáim, kik szeretnének még szólni? De Gönc asszony, Diaz de Mera és Tavares sor. Diaz Demera. President. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Nos, a korábban megtett észrevételeim, amelyeket tehát 8-án fogalmaztam meg, továbbra is aktuálisak az eljárással kapcsolatosan. Ezek merültek most fel a mai délután során is ugyanis. Mindenek előtt ugyanakkor köszönetet szeretnék mondani azért a kiváló munkáért, azért a kiváló szakmai munkáért, amelyet az Európai Parlamentnek a jogi szolgálata végzett. Teljes mértékben azonosulni tudok az első betűtől az utolsóig ezen jogi szakvéleményével. Tehát mi semmiképpen sem léptünk azon talajra, amely a tanácsnak a jogi felhatalmazását illeti. Tehát nyilván való az, hogy E tekintetben így jártunk el. Most pedig konstruktív módon szeretném a kérdéseket megközelíteni, és szeretném a konszenzusnak a hívaként megfogalmazni mindezen témakört az Európai Uniós intézmények tekintetében. A dolgok teljesen világosak, egyértelműek az eljárás, az a rendes eljárás lehet, úgy, ahogy azt a 87 per 2 rögzíti. Máskülönben a tanács felé jelzem azt, természetesen a legnagyobb tiszteletet, hogy nagyon üdvözlöm őket a döntési folyamatban. Tehát nem a 341-es cikk alá tartozik a felépésünk. Itt most arról van szó, hogy az uniós szerződés egészen egyértelműen, és tudjuk azt, hogy a két cikke az EU szerződésnek mire vonatkozik, illetve mi vonatkozik és mi nem az ügynökségekre. A jogi anyag ilyen tekintetben nem kogás, nem kötelező érvényű, és máskülönben bizonyítékom is van erre. Az Technológia Európai Intézet, amely azon országban működik, amely felajánlást tett arra, hogy a szepolt is befogadja, illetve az eu mesztek az ötös cikke nem foglalkozik ezen kérdésekkel. Az a politikai megállapodás, amely a tanácsban kialakult, a politikai megállapodás, világosan fogalmazok egyetlen, ez nem egy szavazás eredménye, ez egy megállapodás, nem egy szavazás révén kialakított döntés. És ennek ilyen értelemben jogi hatása nem lehet. Éppen ezért a jogalkotási rendes eljárás kell, hogy érvényesüljön, és ennek keretében az Európai Parlamentnek az előjogai százszázalékosan megtartásra kell, hogy terüljenek. Igen, ugyanakkor azt tudom mondani, hogy a rendes jogalkotási folyamatról rendelkezik az EUMS, EUMS és ez kell, hogy érvényesüljen. Máskülönben legyünk igazságosak, és ismerjék el, ismerjük el, elsőként fogalmaztam ezt meg, hogy egyet tudok érteni az Európai Bizottsággal, nevezetesen, mint hogy egy jogalkotási eljárás indult el is folyamatban is van, és hát itt van mit feldolgozni még ugye a jogi szolgálatoknak, el kell kerülni mindenféle átfedést, oly mértékben, hogy a jogi szolgálatnak a véleménye azt fogalmazza meg, hogy mind addig, ameddig a SZEPOL határozat létezik, lehetséges azt módosítani, illetve javaslatot tenni egy olyan jogszövegre, amely lehetővé teszi az attól való eltérés. Ez nagyon fontos, aláhúzom, már pedig az Európai Bizottság előterjesztett egy javaslatot, és amennyiben ez jóváhagyásra kerül, akkor végezetül ez oda vezethet, hogy a SZEPOL határozatot megsemmisítjük. Na most micsoda utat járunk be. Tehát a tanács négy, négyes döntéshez képest gyakorlatilag itt egy ö, olyan felépésről is szó lehet, amely abszolút zsákutcás sterilis. Tehát mi, ezért van szükség arra, hogy a jogi szolgálat elvégezze az ellenzést, és néhány perccel ezelőtt ezt hallottuk is, és hallottuk azt, hogy vélemények fognak e tekintetben még születni. És úgy gondolom, hogy három nagy kockázattal szembesülünk, három nagy kockázatnak vagyunk kitéve. Persze lehet ezeket támogatni, mint hogy osztani ezt a kockázati véleményt vagy sem, de mindenképpen fontosan tartom ezeket ismerni. Az érintett felek pedig fel kell, hogy mérjék a kockázatokat. Az első kockázatot a britek fogalmazták meg. A britek azt mondják, hogy ugye ők továbbra is hívei annak, hogy a 341-es cikk érvényesüljen. A britek azt mondják, hogy most arra van szükség, hogy módosítsák, mégpedig törléssel, és nem azt mondják, hogy Budapestre menjen át a székhely, nem, hanem egy törlő módosítást javasolnak a britek. Ezért nem írták alá a jogalkotási javaslatot. Éppen ezért ebből következik az, hogy a négyes székkel kapcsolatosan bárki a képviselők közül javaslattal állhat elő. A második kockázat pedig a plenáris kimenetele. Hogyan fog a plenáris szavazni? A plenáris ugyanis mondhat igent is, meg mondhat nemet is. Ez is egy kockázat, és ezt nem vető vettük figyelembe, nem vették figyelembe. A harmadik kockázat pedig, és erről már szó esett, hárma vagy négyen megfogalmazták ezt, és jó magam is. Tehát a harmadik kockázat a következő. Az Európai Bizottság már előállt a javaslatával, de mi is a címe annak? Rendelet arról, hogy a az Európol tekintetében, tehát a képzés tekintetében módosításra kerüljön kettő biütt határozat, most ezeknek a referenciát nem adom meg, és hát máskülönben ezen témában én vagyok a jelentés tevő. Márpedig, hogyha ez a rendelet tovább megy, akkor gyakorlatilag minden törlésre kerül, és gyakorlatilag hát ennek a következményét fogjuk majd utána látni. Elnök asszony, azért, hogy konstruktív szellemben tudjak itt most zárszót mondani a hozzászólásomban, azt mondanám, hogy természetesen a jogalkotási eljárásban a rendes eljárás kell, hogy érve érvényesüljön, és ezáltal el kell, hogy jussunk egy intézmény közi megállapodáshoz. Intézmény közi megállapodáshoz nevezetesen az tanács, parlament és a bizottság kell, hogy megállapodjon. Köszönöm. Köszönöm szépen, Tavares úr. Köszönöm, elnök asszony. Először egy kérdést szeretnék feltenni a tanácsnak, tehát az elnökségnek. Ez ugyanaz a kérdés, amit már feltettem Pintér magyar miniszter úrnak is. Nyilván érti, hogy már a bizottság részéről volt egy jogalkotási javaslat, és az igazságügyi együttműködésnek az is része, hogy az Unió bármelyik intézménye vagy tagállam nem lép fel úgy, amely veszélyeztetné az Unió valamelyik intézményének a mandátumát, amíg élvezi ezt a mandátumot akkor ez hogyan egyeztetett össze ez azzal, hogy a tanács egy jogalkotási javaslatról, amit a bizottság terjesztett be, hozott egy döntést. Ez hogyan egyezhető össze az őszinte és lojális együttműködés elvével? Másik kérdésemet a jogi szolgálathoz intézem, csak hogy tisztázzuk, hogy pontosan ért, jól értettem el. Hogyha nem módosítják a CEPOL határozatot, ez azt jelenti, hogy jogilag a CEPOL székhelye Bramshillben marad. Ez pedig azt jelenti, hogy az érintett tagállamot köti továbbra is az, hogy ott gondoskodjon a székhelyről, amíg nem vonták vissza ezt a határozatot. Tehát ez ugye ez egy, igen, ne vagy nem mert tud válaszolni erre a kérdésre. A harmadik kérdésem azzal függ össze, hogy most a parlament mit tegyen. A parlament nem tud az együtt döntési eljárásban párhuzamosan lépni. És a parlamentnek tehát most mi a feladata? Ez valamennyinknek teszem fel ezt a kérdést, talán a jogi szolgálattól is hallunk még erről valamit. És milyen pozícióban lesz a, lenne a parlament technikai, politikai értelemben, hogyha egyszerre két nyomvonalon haladunk, az egyik a bizottsági javaslat, a másik pedig az, az annak ellenmondó tanácsi javaslat mentén. És megint csak a elnökséghez fordulok tanács képviselőjéhez. Mi az ön válasza arra, amit itt ma a bizottság elmondott, és amit egy hónappal ezelőtt Prive úr is elmondott, miszerint a a tanács határozata technikailag sem megfelelő, és politikailag sem. Akkor nem válaszolt rá a tanács erre a mondatra, most kérném, hogy ön válaszoljon. Gönc asszony. Köszönöm szépen. ezt a kérdést másik szempontból közelíteném, és azért szeretnék mondani valamit, mert a bizottság továbbra is ugyanúgy érvel a két intézmény összeolvasztása mellett, ezt többször megvitattuk, és nagyon világos volt az, hogy itt a Libe szakbizottságban egyik frakció sem támogatja a, ezt az egyesülést de azt látszik, hogy a cepolra folyamatosan nyomás nehezedik, és szerintem valahol a mi felelősségünk is az, hogy megszűnjön ez a nyomás, hogy biztonságban érezhessék magukat. Most mit csinálunk itt? Összekötjük ezt a két kérdést, tehát hogy a CEPOL függetlenül működjön tovább, vagy összeolvadjon -e az Európollal, és a másik kérdés az, hogy hol legyen a székhelye. Ugye itt van a javaslat, hogy Bremszéből Budapestre kerüljön át a székhely. Az én kérdésem, ezt intézem a bizottsághoz és a tanácshoz is, de a jogi szolgálathoz is. Tehát hogyan lehetne a leghatékonyabb tovább lépni, hogy megszüntessük az egész CEPOL kérdéskörben ezt a nagy bizonytalanságot, hiszen ez nagyon fontos. Fontos lenne az Európollal kapcsolatos jelentést is lezárni, ez is ugyanolyan fontos számunkra. Tehát szeretnék egy kicsit világosabban látni, a mai ülés végén, hogyan tudnánk hatékonyabban eljárni. Köszönöm, Gönc asszony. Miután más kollega nem kíván szólni, ismét megadom a szót a jogi szolgálatnak. Thank you, Madam Chairman. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, Tavares úr kérdésére válaszként először is kiemelném azt, hogy ezt a kérdést nem közvetlenül tették föl nekünk, Delfben. azt mondhatjuk, hogy mindaddig, amíg a CEPOL határozatot vissza nem vonják, addig hatályban van, és érvényes, és kötelező magára az Egyesült Királyságra nézve is, ami a CEPOL céljainak szolgálatát illeti. De természetesen itt nincs kötelezettség a CEPOL határozatra nézve. Ami viszont a székhely megállapodást illeti a, a CEPOL és az EK, az, egy, az Egyesült Királyság, Egyesült Királyság kormányának határozatást, amely a hármas bekezdésben kimondja, hogy amennyiben az Egyesült Király területéről elköltözik a székhely, akkor észszerű időszakra van szükség egy ilyen transferhez, ami a CEPOL tulajdonának áthelyezését, transferjét illeti. Nem egészen világos tehát, de az magától értetődik mégiscsak, hogy az Egyesült Királyság kormánya kötelezett arra, hogy ellássa létesítményekkel a CEPOL-t. Második kérdést pedig Tavares úr, úr tette vel szintén, amennyiben a CEPOL határozatot módosítják, és az európai rendeletet elfogadják, ahogy ezt a bizottság javasolja, akkor az Europol rendeletet visszavonják, de még mielőtt ez megtörténik, azelőtt lehet módosítani, és tehát lehet a CEPOL határozatot módosítani, és aztán később Azáltal, hogy elfogadják az Európol rendeletet, azzal együtt visszavonásra és hatályon kívül helyezésre is sor kerülhet. Úgyhogy erre a jogalkotás folyamatában az Európol rendelet elfogadásával vissza lehet vonni, hatályon kívül lehet helyezni a CEPOL határozatot. Végül pedig egy kérdés hangzott el Göncasszony. asszony részéről, hogy hogyan járjunk el, erre tette föl a kérdés, az attól függ, mondja a válaszom, hogy a jogalkotó hogyan dönt. Mi csak azt hangsúlyoztuk ki, hogy az fontos, hogy a parlament vegye figyelembe a közös állásfoglalás és a közös megközelítés alapján a ezen fontos kritériumot. Itt nem jogilag kötelező érvényű kitételről van szó, de hogy a CEPOL határozatot módosítjuk, vagy hatályon kívül helyezzük, az a döntés mindenképpen a rendes jogalkotási folyamatban kell, hogy megszülessen. És ez az, amely a jogalkotó kezében van, mint döntés. Köszönöm szépen. Akkor visszaadom a szót a litván elnökségnek. Uh, thank you, Madam Chair. So I could... Köszönöm, elnök asszony. Nagyon rövid leszek. Száz százalékban egyetértek. A jogi szolgálat, a parlament jogi szolgálatának a véleményével. A tanács is ezt a megközelítést követte. Nem vagyunk olyan helyzetben, hogy most egy precedens teremtsünk. Szeretném még egyszer kihangsúlyozni, ugyanis mondjam, túlszul ejtett minket ez a jelenlegi helyzet. Ennek a fogjai vagyunk. Amikor a bizottság megtette az Európorra vonatkozó javaslatát, azzal elindult egy folyamat. És tisztában vagyunk azzal, hogy ez a folyamat nem fog lezárulni márciusig. Ez világos. Másrészt viszont olyan helyzetben vagyunk, hogy az Egyesült Királyság világossá tette, hogy véget akar vetni az Egyesült Királyság, mint vendéglátország és a CEPOL közötti megállapodásnak, amelynek tárgya az, hogy a CEPOL székhelye Bramshillben van. Korrektül említette a jogi szolgálat, hogy ehhez joga van az Egyesült Királyságnak. Tehát ezek a adottságok, és itt kell cselekednünk ezen körülmények között. Van egyfajta gentleman agreement az unió intézményei között. Ez igaz. Ahhoz, hogy, hogy megoldjuk ezt a helyzetet, hozzátartozik az is, hogy a CEPOL, mint az EU egyik ügynöksége, képzési programokat bonyolít le rendőrök számára, tehát biztosítani kell számukra a lehetőséget, hogy folytathassák a tevékenységüket. Meg kell, hogy szűnjön ez a bizonytalanság, amit a jelenlegi helyzet okoz a CEPOL számára. A bizottság használt egy kifejezést, miszerint hiányolják a tanács kezdeményezéséből a provisional szót, az ideiglenes szót, de hát majd a következő tárgyalások során megszületett egy kompromisszum a rendes jogalkotási eljárás keretében. Ez a helyzet, és kérjük az intézményeket, hogy üljenek össze és próbálnak gyorsan megoldást találni tudjuk, hogy ez most még egy ideiglenes megoldás, egy ideiglenes megoldás születik. A miniszterek a közös megközelítésben gyökerező jogukkal éltek. Ez ugye nem jogilag kötelező lépés, de a tanácsnak joga van kijelölni azt a tagállamot és azt a várost, ahol az ideiglenes székhely, ahova az ideiglenes székhely költözhet, amennyiben megszületik a megállapodás. Hogyha nem így járunk el, akkor ez a nagyon fontos ügynökség továbbra is bizonytalan helyzetben marad, és nem tudom, hogy ki lesz a nyertes ennek a játéknak. Ehhez nincs, nem kívánok semmi mást hozzátenni. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Akkor lezárom ezt a vitát mára. Tavares úr? Ügyrendi felvetésem van. Az elnökséget képviselő úr azt mondta, hogy a tagállamnak joga van megszüntetni ezt a megállapodást, ahogyan ezt a jogi szolgálat is elmondta. Szerintem valamennyien azt hallottuk, hogy a jogi szolgálat azt mondta, hogy a tagállam köteles továbbra is helyt adni a CEPOL székhelyének, és biztosítani a működését ezen a székhelyen. Tehát pont fordítva van. És a jegyzőkönyvbe kérem vegyék fel, hogy megkérdez kértem az elnökséget, hogy az őszinte és lojális együttműködés, amit a, e, a szerződés 40. E, cikke tartalmaz, hogy ennek az elnök megfelele ez az eljárás. Kíván reagálni erre, elnökség? Nos, a tanácsnak sem tetszik az a helyzet, amikor is az Egyesült Királyság közölt azt a szándékát, hogy megszünteti ezt a megállapodást a cepollal. Az Egyesült Királyság és a CEPOL, meg a székhelyre vonatkozó megállapodását fel lehet bontani. Ennek a megállapodás felbontásának a következménye egy további elemzést igényel, és talán ezért mindegyik intéz, EU intézménynek még további véleményt kell kialakítani, megfelelő jogi szolgálatuk véleménye alapján, hogy adott esetben milyen szankciót lehet életbe léptetni, és lehet tárgyalni arról is, hogy hogyan tudunk tovább gondolkozni ennek a kedvezőtlen helyzetnek a következményeiről, hogyan lehetne ezt megoldani, azt a helyzetet, amit a tanács kezdeményezése indított. Kihangsúlyoznám, hogy a 25 tagállam között nem volt ott az Egyesült Királyság, Írország és Dánia sem, mivel nekik más státuszuk van. Köszönöm szépen! hozzá kíván szólni, kérem, csak nagyon röviden. Köszönöm szépen, elnök asszony, a lehetőséget. A bizottság, amikor utoljára a Libe szakbizottság ülést tartott, szintén felszólalt, és a bizottság feljegyezte azt, hogy konstruktív előrelépés történt a két társjogalkotó részéről az Europol javaslat kapcsán. A bizottság szeretné ezt a lendületet megőrizni, és ahol csak lehet bátorítanánk azt, hogy első valósatban megszülessen erről a megállapodás. Azt is elmondtam, hogy a CEPOL székhelyének a kérdését a bizottság mindig is abban a kontextusban látja, hogy a rendérő együttműködést és képzést meg kívánjuk reformálni. Gönc asszony arról beszélt, hogy a bizottság továbbra is kitart a fúzió mellett. Ez világos, több hónapi viták, tárgyalások után és abból is kitűnik, amit a bizottság eddig elmondott, hogy nyitottak vagyunk, elgondolkozunk a kölcsönösen elfogadható megoldáson. De ezzel együtt olyan megoldáson, ami összhangban van azzal a céllal, hogy érvényesének szinergiahatások és racionálisabbat tegyék az intézmények működését. Nézzem, miért az úr a raportőr nagyon jó javaslatot tett, hogy legyen egy intézményközi vita, vagy egyeztetés, és ennek során esetleg új utakat is feltárhatunk, az előrelépés új útjait, és például megfontolhattunk egy olyan alternatívát is, hogy a CEPOL és az Európa egy helyen legyen, de úgy, hogy a két ügynökség megőrizze emellett a függetlenségét és a jogi és működési autonómiáját. A bizottságnál mi is aggódunk a CEPOL miatt, illetve hogy mire számíthatnak a CEPOL munkatársai, és szeretnénk, hogyha minél előbb megszűnne a bizonytalanság. Elnök, köszönöm, akkor lezárom ezt a napi rendi pontot. Köszönöm, akiknek részt vettek a vitában. Ez még folytatódni fog. Köszönöm a kollégák hozzászólásait. Most pedig megyünk tovább térjünk rá a hetedik napi rendi pontunkra. Ez pedig dokumentumokhoz való hozzáférés 2011-13 között időszakban. Intfeld asszony az előadó. Talán emlékeznek rá az eljárási szabályzat 104. cikke alapján készült el ez a jelentés az utolsó jelentés ebben a témakörben a Sargentini jelentés volt. Nem kívánok most ennek a részleteire kitérni. Átadom a szót Intfeld asszonynak. Még csak annyit. Közben hagyom, hogy a kollégák, akik el akarnak menni, menjenek ki a teremből, mi pedig szeretnénk folytatni. Kicsit határozatabbnak kellene lennem. By Mr. Foss her presentation. Foszfor úr, mint árnyék előadó, előbb eh, Sofia Intveld, aztán az árnyék előadó. Sofia Intveld. Köszönöm elnök asszony valóban. Hát hosszú időbe telt, eh, hogy a jelentés valóban újra napirendre kerüljön az előző jelentéshez képest. Remélem, hogy a parlament ciklusának lezárulta előtt méreható vitát tudunk folytatni az átláthatóságról és a dokumentumokhoz való hozzáférésről. Én személy szerint úgy vélem, hogy az EU jövője szempontjából kulcsfontosságú a e téma. Hogyha a hátterét nézzük ennek a jelentésnek magának, akkor Először is el szeretném mondani, hogy most eh, az új Lisszaboni szerződés eh, hatája alatt dolgozunk, másrészt pedig jelentős új eh, joggyakorlattal, esetjoggal, ítélkezési gyakorlattal rendelkezünk azóta, amióta én magam is utaltam a luxemburgi Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatára. Harmadsorban pedig úgy gondolom, hogy nem vonhatjuk ki magunkat az alól, hogy a a polgárok igenis kiállnak a nagyobb átláthatóság és a dokumentumokhoz való hozzáférés mellett. A bizottság és a tanács különösen érvel azzal, hogy az átláthatóság esetleg aláshat helyzeteket mondjuk nemzetközi tárgyalások esetében. Az akta esete például szerintem ennek ellentétére mutatott rá, tehát hogy az átláthatóság hiánya ásta alá a tárgyalások eredménye tevékenységét. Miért? mert végül is a bizalom nem volt meg. Igenis, paradigmaváltásra van szükségünk. Régen a diplomaták úgy gondolkodtak, hogy az Európai Parlament, vagyis az Európai Unió, mint projekt, az diplomaták és, és állami közszolgák titkos projektje. Nem, ma már nem erről van szó, ma már a polgárok elszámoltathatóságot követelnek meg a demokratikusan választott Európától, Bizottságtól és Európai Uniótól, és elszámoltathatónak kell lenni a szakpolitikusoknak, ezért az átláthatóság a legitimitásá magának a támogatottságunknak is. Ami a jelentést illeti, nem igazán hosszú, Először is egy gyakorlati megjegyzéssel kezdeném. Felfedeztem, amikor megfogalmaztam magát a jelentés tervezetet elég kutyafuttában. Hát ugye látjuk, hogy a számozásnál, a cikkeknél a KLM és az AK preambulumoknál elcsúsztak számozások. De hát ezt majd kiavítom. Amikor utalunk az ajánlásokra, és a jelentése, és ott vannak még ö, referencia hiányosságok, azokat majd finomítani fogom, még javítani, és, és én itt az ajánlásokra való ö, megfelelést kérem, ugye az átláthatósági és dokumentum hozzáférési jelentésben. Tehát, hogy az ajánlásokra, a parlamenti ajánlásokra válaszoljanak meg, amelyet az éves jelentésben a parlament megfogalmaz. Második ajánlás arról szól, hogy mennyire sürgős az, hogy a rendeletet felül vizsgálják, elfogadhatatlan, hogy még mindig blokk, egyszerűen beragadt a rendelet módosításának, felülvizsgálatának projektje. Úgymond néha azt látjuk, hogy úgymond lenyeljük a békát, és inkább egy gyengített módos, rendeletmódosítást elfogadunk csak azért, hogy módosuljon a rendelet. Nem. Mi a további átláthatóságot és a további elszámoltathatóságot kérjük. Továbbá azt is kérem, hogy könnyített eljárással járhassunk el. Jelenleg mi a helyzet? Én magam is kértem már ki dokumentumokat polgár minőségemben, amikor megtagadják a dokumentumhoz való hozzáférést, az egyetlen lehetősége a polgárnak az, hogy ezt a határozatot bíróság előtt ö, ö, támadja meg. Éveken keresztül tarthat, Ezért én öt évig pereskedtem ez ügyben, személyesen, és bizony óriási perköltségekkel jár ez, szinte eltéríti a polgárokat attól, hogy fellebbezenek, vagy egyáltalán megtámadják a határozatot. A magának az Európai Ombudsmannak a feladata is fontos és értékelendő opció lehet viszont az ombudsman határozatának végrehajtására nincs egyenlőre jogi lehetőség, gyorsított eljárásokra, kevésbé költségigényes eljárásokra van szükség, amikor a panaszokat vizsgálják. Azt is javasolnám, és úgy gondolom, hogy ez valami olyasmi, amelyben minden jelentős intézmény és ügynökség ma is döntést hozhat, ez az átláthatósági hivatalnok vagy megbízott kinevezése. Az Egyesült, az USA-ban például létezik már egy ilyen relatíve független fórum, mi is kezdhetnénk azzal, hogy egy ilyen átláthatósági hivatalnokat kineveznénk, és akkor függetlenül éves szinten jelentést tenne ő is. Azt is javaslom, hogy minden egyes EU intézmény és ügynökség, amely a belső megállapodásait megvizsgálja, a, azokkal kapcsolatban, akik meghúzzák a vészharangot, és bizonyos revelációkat tesznek. Nos, ez egy demokratikus eszköz egyrészt, másrészt az utolsó mencsvárként kellene ehhez a megoldáshoz fordulni, amikor ugye jelentés készül egy-egy, egy-egy nem megfelelő eljárásról az éves jelentés az átláthatóságról és a dokumentumokhoz való hozzáférésről mindenképpen javítás, javítandó, megfelelő azonos formátumban kell, hogy ezek a jelentések megszülessenek számadatokkal, aláad, a, a, számadatokkal alátámasztva. Az úgynevezett leniency programról is szólok, és az Európai Bizottság részéről most egyfajta automatikus eltérés születhet meg az ilyen leniency programok számára. Nagyjából el is érkezek ezzel az összefoglalásomhoz. Azt is meg kell vizsgálnunk, hogy a rutin jellegű ö, alap, a, a tanács és a bizottság részéről, amikor kivételes érdekekre hivatkozva, mondjuk például rutinszerűen automatikusan a nemzetközi kapcsolatok fogalmára appellálnak az intézmények Rendszeresen az ítélkezési gyakorlatban érthetetlenül nem értjük, hogy a tanács és a bizottság miért nem a már vonatkozó ítélkezési gyakorlatot alkalmazza. Végül pedig olyan eljárásokra, kritériumokra és vizsgálatra van szükségünk, amely a titkosított dokumentumokról szólnak, mert ma van egy átláthatósági szabályunk, ez az alapszabály, ugye, az általános szabály, de amennyiben a bizottság, vagy a tanács, vagy éppen az Európai Parlament, vagy az Európol úgy határoz, hogy titkosít egy dokumentumot, akkor csak bíróság előtt lehet megtámadni ezt a határozatot. Nincs olyan eljárás, amelyen keresztül ö, átláthatóan lehetne mondjuk titkosítani, vagy, ö, vagy bizalmasan kezelendőnek tekinteni egy dokumentumot megint csak egyfajta olyan hatóságra, vagy eljárásra, vagy testületre lenne szükségünk, amely felülvizsgálja az ilyen eljárásokat. Én nagyon szeretném témafelelősként igen kritikusan megvizsgálni a parlament eljárásait is, mert most itt a, a tanácsról és a bizottságról beszélünk, de egy holland újságíró példájával élnék, Nekünk is ugye nem bort kellene inni és vizet prédikálni, hanem valóban úgy eljárni, ahogyan azt leírjuk a jelentésben. Ami pedig az idő ö, ö, keretet illeti, a módosítások elterjesztésének határideje 2014. január 13. februárban a Libében szavazunk, és valószínű, hogy a márciusi plenárison szavazunk majd, vagy a februári második plenárison, vagy a márciusi plenárison magáról a jelentésről, és várom a vitát, várom a gondolatokat to the shadows. Köszönöm szépen. Árnyék előadók következnek. Eh, Fosz úr helyettesíti Zommer asszonyt. Köszönöm szépen. Szeretném előre bocsájtani, hogy nem tudom már megvárni a válaszokat, mert egy másik szakbizottságban kell men szavaznom. Zomer asszonyt képviselem, aki sajnos nem tud ma itt lenni. A néppárt alapvetően támogatja azt a megközelítést, hogy a lehető legtöbb átláthatóságot szeretnénk biztosítani. Csak azt is megkérdezzük, hogy a túl sok transzparencia talán esetleg már intranszparenciát, a transzparencia hiányát eredményezheti. Mert ha túl sok az információ, akkor bizonyos dolgokhoz már nem lehet könnyen hozzáférni. Ezért mindig alaposan kell mérlegelni, hogy mit, mennyi információt és hogyan célszerű hozzáférhetővé tenni. Mert nem szeretnénk zavarhoz, zavart okozni, hogyha túl sok lényegtelen dolgot tesznek közzé, ahogyan ez, ez, ezt a javaslat tartalmazza. Felmerül az a kérdés is, hogy eh, hogyan lehet egész eljárásokat átláthatóvá tenni. Itt megint csak különbséget kell tenni a között, hogy mi lényeges és mi lényegtelen. Az 1994 es 49-es rendeletet összhangba kell hozni a Lisszaboni szerződéssel. De az én értelmezésemben a 2011-ből származó javaslattal pontosan ez a lehetőség nyílik meg, lehet kiigazítani. Természetesen, ha ez így van, akkor ezen az úton kell járnunk. De közben koncentráljunk mindig arra, hogy mi az, ami hatékony, ami a gyakorlatban működik, a polgárok mit akarnak tudni, ez a lényeg, ne válogatás nélkül mindent ömleszünk rájuk, hanem azt tegyük közé, ami tényleg fontos. Még egy dolog, amit lényegesnek tartok, a nemzetközi tárgyalások a dokumentumai. Ugye az aktáról már kétszer is említést tettek, ott nem ment nagyon transzparens módon a dolog, de azt hiszem, hogy a tartalmi kérdés ezzel kapcsolatban az volt, hogy az internet szabadságát lehet-e korlátozni az, hogy most nem lehetett hozzáférni a dokumentumokhoz, nem volt annyira lényeges, de az üzenet az megérkezett mindenhova. Most nem tudom, hogy ez épp a legjobb példa-e a transzparenciára. Ez azzal is összefügg, hogy persze lehet több tájékoztatást adni, de az, hogyha tárgyalások során valaki a tárgyalási pozícióját még miközben zajlik a tárgyalás, a másik félnek is, másik félel is közölje, vagy a közvélemény elé tárja, hát ezt nem tartom nagyon célszerűnek, célra vezetőnek. Információim szerint az Európai Parlament egyik frakciója sem hozza nyilvánosságra a frakcióülések jegyzőkönyvét, vagy nem megy ki az internetre a frakcióülés, mert belső dolgokat is időnként meg kell beszélni, és ezért a tárgyalási dokumentumokat talán utólag, amikor már lezárult a tárgyalás, akkor esetleg lehet, de azt nem támogatom, hogy egy tárgyalás során ezt közzé kelljen tenni ez, ez nem jó stratégia, ezt problematikusnak tartanám. Ami pedig az Európai Parlament éves ajánlását illeti, ez alapvetően egy jó gondolat, nagyon fontosnak tartom ezzel kapcsolatban azt, hogy a parlamenti ajánlások, illetve ahogyan erre reagál a bizottság, hogy ennek meglegyen mindig a megfelelő jogalapja. Ha olyan dolgokat követelünk, amelyeknek nincs meg a jogalapja, akkor azt hiszem, hogy ezeket végrehajtani sem lehet, hanem az igazgatás jogszerűsége, ahogyan ezt Németországban szoktuk emlegetni, az, ami akkor mérvadó, de mindenképpen a jogalap a legfontosabb. Ha nincs jogalap, hát az pech, akkor valahol ezt utólag meg kell találni, de jogalap nélkül nem lehet eljárni. Általánosságban talán még egy dolgot mondanék. Az egyszerűsített eljárások, amelyekről az előadóasszony beszélt, az alapvetően egy jó gondolat, és talán egyik másik észszerű dolgot itt ki lehetne szűrni ebből. De ami a szövegben helyenként szerepel, nos, hogy legyen egy ilyen transzparencia, egy átláthatósági tisztviselő, vagy egy ilyen hivatal, aki őrködik az átláthatóság fölött, szerintem ez nem jó kiinduló pont Persze jó lenne, ha meglévő struktúrákban találnánk valami ilyesmit, de hogy most még erre rátelepítsünk valamit, amitől még bonyolultabb lesz az áttettatosság kérdése, és még bonyolultabb minden, mert hogyha először a transzparencia hivatalnokhoz kell mondjuk fordulni, azután neki nincs jogi lehetősége, és mégis utána a bíróság elé kell vinni a dolgot, ezt, ezt nagyon bonyolultnak tartanám. Hát általánosságban a néppárt, mi szeretnénk eh, mindig a karcsú igazgatást eh, és olyan javaslatokat támog, nem támogatunk, amelyek ennek az ellenkezőjét eredményeznék. Egyszerűbb struktúrákat javasolnánk. Azután, hogy bizonyos eh, fórumok nagyobb transzparenciát követelnek, hát ez még az én szememben nem azt jelenti azt, hogy a lakosság eh, tömegében ugyanezt követelné. Ha megnézzük Németországban a parlamenti választásokat, nem azokat a pártokat választották tömegek, akik ezt követelték, hanem pont a másik, a többi pártot. Persze ebből ne azt a következtetés vonjunk le, hogy az emberek nem akarnak transzparenciát vagy adatvédelmet, nem, és, de azt a következtetés sem lehet levonni, hogy bizonyos fórumok követeléseiből arra kellene következni, hogy itt hatalmas tömegmozgalmak működnek. Persze van érdeklődés az információk iránt, az emberek szeretnék tudni sok mindennek a hátterét, és hogy ezt lehessen kérni ilyen adatokat, és ezt ki is adják, ez, ez rendben van de nem mondanám azt, hogy van bármi bizonyítéke annak, hogy alapvetően egy ilyen van-e egy ilyen társadalmi fejlődési tendencia, hogy az emberek minél inkább részt kívánnak venni a folyamatokban, vagy persze több mindenről akarnak tájékozódni, és a részvétel is fontos, de nem ez a transzparencia biztosításának az alapfeltétele. Ez, tehát nézzük meg, hogy mi az általános társadalmi tendencia. Azt gondolom, hogy még kiigazításokra, javításokra van szükség a szövegben. Alapvetően a transzferencia követelése még hatásosabb lesz, hogyha nem túl burjánzó követelésekkel állunk elő, hanem célzottan. Köszönöm szépen, Fosz úr, Sargentini asszony. Eh, köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm Inetfeld asszonynak is ezt a szép jelentést. Nem csak uh, Hatula kollégám jelentésére hivatkozunk, hanem ez, ez, az, ez a Michael Cashman témáját is megerősíti, európai szintű transzparencia témakörében. Mi támogatjuk a több transzparenciát, és most a négyzet centiméter megoldást akarjuk, tehát egy kis lépésenként haladjunk előre, és az minden intézményektől kikényszerítsük, kicsit várok. Tehát tulajdonképpen azzal szembesülünk, hogy a néppárt, akinek a képviselője már elment, mindent legszívesebben titokban tartana, ha csak a bíróság nem oldja fel a titkosítást, vagy ha olyan butaságokról, olyan információkról szól, amit nyugodtan mindenki tudhat. Egyetértek eh, önnel, az előadóval, akik eh, azt mondják, hogy minden legyen nyilvános, ha csak eh, ez a nyilvánosság nem jelent veszélyt a közrendre nézve. Múlt évben ebben a házban megvitattunk egy jelentést a bizottság költségvetési ellenőrzési bizottságát, egy oknyomozó újságírásról, újságírókról, akik szembesültek az európai támogatások és döntéshozatal anomáliáival. Az is egy jó, szép kezdeményezés volt, de hogy most itt megpróbálunk egy centiméteri területen boxolni, az nem, az nem jó. Mindent alapvetően legyünk, tegyünk nyilvánossá, ha csak. Tehát ezt tudom megismételni. Itt az aktát említették, a TTIP-et is említhetnénk, az, az USA-val folyó kereskedelmi tárgyalásokat. Itt most az Európai Unió a tárgyalások során nagyon fontos, hogy hogyan viselkedik. És persze nem azt akarom mondani, hogy el kell árulni a stratégia minden elemét, csak legalább demokratikus ellenőrzést biztosítjuk kezdettől fegve, ne csak a politikusok számára, hanem a polgárok számára is. És amin csodálkozom, hogy, e, hogy minden titkos, ha csak ebben a megközelítésben. Ugye küszöben állnak az európai választások, és mégis, mintha a politikusok egyre kevésbé bíznának az emberekben, és fordítva. Most hogyan lehet jobban erősíteni a bizalmat, mint hogyha megmutatjuk, hát látjátok, mindenki belenézhet abba, hogy mi mit csináljunk, mit, mind dolgoznak a politikusok, és mindenki tudja azt is, hogy mindenki téved, az ember tévedhet. Persze megoldást kell találni sok részletkérdésre, és az ombudsmannak adjunk nagyobb mozgásteret, kutatóknak és oknyomozó újságíróknak nagyobb szabadságot, és a, a whistleblowers, a közérdekű bejelentők, ha akarjuk, őket is mindenképpen védenünk kell. Jó, Mrs. Sargentini, Mr. Sargentini, asszony de Jongór. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem akarnék túl holland megközelítéssel élni, ezért most inkább angolul folytatom, és köszönöm szépen, hát Sophie Intveld a önmagához híven nagyszerű jelentést állított össze. A a választások előtt néhány hónappal nem mondhatjuk azt, hogy a polgárok ne szeretnének hozzáférni az EU információkhoz. Az én véleményem még mindig az, hogy nagyon sokszor hiányzik az információ, de ez nem abból fakad, hogy a polgárok nem akarnak hozzáférni az információhoz, ők szeretnének további információt. Nagyon sokan um, aggódnak az USA TTIP megállapodás ügyében a polgárok részéről. Van persze kiszivárogtatott információ, de ezen igen jelentős USA-EU e szerződéssel kapcsolatban mégsem áll rendelkezésre megfelelő minőségűs mennyiségű információ. Úgyhogy én is a teljes átláthatóság híve vagyok, Persze vannak olyan technikai momentumok egy-egy tárgyalás folyamat során, ahol nem lehet mindent kiszivárogtatni, de akkor is igen, szükség van erre. Az is nagyon jó a jelentésben, hogy a nyitottság a trilógus esetében is, hogy amikor egy törvényről egyeztetünk, itt Európában hogy van az, hogy amíg egy adott tagállamban a parlament ülései nyilvánosak, addig itt a parlamentben vagy éppen a tanácsban egyesülések titkosak. Igenis, az eljárásoknál az mindenképpen kívánatos az átláthatóság. Néhány olyan rész van a jelentésben, amelyen szeretnék erősíteni. Túl kedvesen fogalmaz az, előadá, az előadónk, amikor a az 1049-2001-esről szól, és annak annak szükséges felülvizsgálatáról erőteljesebben kellene fogalmaznunk. Európában mindenki meg kell, hogy értse, hogy bár a parlament emeletérvel érvel, előrelépés nem történt. A szakértői csoport is nagyszerű, hogy utalt erre az előadónk, és néhány fejlemény is arra utal, hogy szerepeljen itt, és a visszaéléseket bejelentők védelmével kapcsolatban is nagyon fontos, még ki lehet jobban erősíteni ezt a részt is, hogy egyszerűen valóban, ha nem járunk így el, akkor nem lehet végrehajthatóvá tenni ezt a rendeletet. Nagyon örülök a jelentéstervezetnek jelenlegi állapotában is, és bárki, aki gyengíteni, alásni akarja, azt nem tudom támítani. Köszönöm, Szofi, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Akkor hollandul válaszolok. Nem sokat mondanék arra, hogy a néppárt mit mondott, mert már nincsenek jelen, nincsenek benne a teremben a képviselői de az, hogy a túl sok, túl nagy nyilvánosság, az baj, hát egyszerűen nem lehet túl sok nyilvánosságról beszélni, különösen, mikor olyan példáink vannak, országok, ahol az információkat automatikusan kiteszik az internetre, eh, ha csak valami eh, ezt nem akadályozza. Ez kell, hogy legyen a megközelítés. Ami a nemzetközi tárgyalások dokument dokumentumainak a titkosságát illeti, ezt most a néppárti kollégának mondanám, hogy ezt eh, nem most találjuk ki, van már jog eh, eh, szolgáltatás, bírósági döntések, tehát nem lehet persze automatikusan az eltérési okra hivatkozva titkosítani egész dokumentumokat. Persze vannak stratégiai megfontolások, de nem az egész szöveget lehet titkosítani, hanem konkrétan meg kell magyarázni akkor, hogy mit miért akarunk titkosítani, és akkor a bíróság dönthet arról, hogy ez alkalmazható-e. Ami pedig új intézmény létrehozását illeti, vagy egy új poszt létrehozását, Fosszúrnak azt mondanám, hogy persze egyetértek azzal, hogy szükségtelenül nem kell létrehoznunk új intézményeket, de Szargentini asszony magyarázatából is kiderült, és egyetértek azzal, hogyha kiderül, hogy ugye a szerződés mindent, a rendeletek szabályozzák tulajdonképpen a titkossággal kapcsolatos fő szabályokat, de kiderül, hogy az alkalmazás nem mindig egyértelmű, sokszor nem tudják a jogalkalmazók, hogy mit hogyan kell, hogy ez a classification procedure, a titkosítási eljárás hogyan zajlik, hogyan kell meghatározni, hogy mely dokumentum vagy annak melyik része titkos. Erre kellene kritériumok, és ezt kell felügyelni. Az egyetlen dolog, amit meg lehet eh, tenni, eh, ugyanis, eh, hogyha meg akarunk támadni egy döntés, az az, hogy bírósághoz fordulunk, ami túl nehézkes eszköz. A transzferencia jegyében, ahogyan Fosszúr azt mondta, hogy a transzparencia nem jelenteti azt, hogy egyedi kérelmeket külön-külön kelljen kezelni. Erre nincs is szükség. De ez a Transparency Officer, ez az átláthatósági hivatalnak azért tanácsot ad, vagy segít elterjeszteni a nyitottság kultúráját ügynökségeken, vagy intézményeken belül is. Ez egy független látásmóddal rendelkező személy lenne. Várom a módosításokat, a zöldektől és a guétől is, hogy tovább élesítsem a jelentést, és azzal zárnám, azzal a megjegyzéssel, amit a választások kapcsán, ugye már elhangzott, öt hónap múlva választások lesznek és elég egyszerűnek tűnik, hogyha persze a polgárokat a sötétben akarjuk tartani, akkor az, a szavazon a néppártra, aki pedig a nyitottságot, a fényt akarja, az szavazon a többi pártra. Ez lesz a mi választási programunkban. Jó, persze, ez világos, ha tenné azt ugye a választásokig, hogy ki mit képvisel. Még mindig folynak a tárgyalások a felülvizsgálatról. Minden politikai párt tegye világossá, hogy mit képvisel, hol áll. Most eljött ennek az ideje. És ellentétben az, amit Fosszúr mondott, én biztos vagyok abban, hogy az embereknek ez fontos. És persze gondolhatunk bármit is, a Wikileaksről, vagy, vagy bármiről, ezzel lehet egyetérteni, vagy nem, de az nyilvánvaló, hogy az emberek tudni akarják azt, hogy, hogy igen, bízhatnak az európai intézményekben, és információkat akarnak. Döntsék el, hogy élnek a jogaikkal, vagy sem, de a jogaikat biztosítani kell, és ez nagyon fontos része lesz a választási kampánynak. Köszönöm. Köszönöm, Intveld asszony. Úgy gondolom, hogy most át is térhetünk a következő, és egyben utolsó rendi pontunkra ma este. Köszönöm szépen, Szofia. Még mielőtt ezt megtennénk, Említette előadó asszonyunk a módosítások előterjesztésének határidejét? Igen, hangzik a a válasz 2011. január 13-17 óra. Következő és utolsó napi rendi pont ma délután az igazságügy értékelése, a büntető igazságszolgáltatás és a jogalamiság területén. Gönc asszonynak fogom megadni a szót. Ugye még mielőtt átadnám a szót, egy eljárás jogi megjegyzéssel kezdeném, hogy a LIBE engedélyezést kért és pozitív véleményezést kapott november 27-én az, az elnökök értekezletétől, bizottsági elnökök értekezletétől a gondolat. Köszönöm szépen, Gönc asszony. Én is eljárási kérdéssel kezdeném, mivel vártunk magára a jelentés végső elfogadására május óta, hát ez bizony már egy több mint egy fél éve, ez akkor még úgy volt, hogy a koordinátorok értekezlete egyhangulag elfogadta a jelentést, aztán a júri szakbizottság cím és hatály szintjén úgymond vitát kezdett, aztán novemberben valóban van, ahogy ön is említette, a szakbizottsági elnökök értekezletén is egy határozat született, és aztán az elnökök értekezlete múlt héten valóban egy határozatot hozott, úgyhogy a végső határozatra kellett várnunk. Először is önt kérnéznem meg, mint a mai értekezlete elnökét, kérem, erőteljesen közvetítse kérésünket a, az elnökök érdekezleti felé, mely szerint a következő elnöki értekezleti napirendre kerüljön föl ez a kérdés, mert időre van szükségünk ahhoz, hogy a jelentést lefordítassuk utána, és Emlékszünk, hogy a határidőkben már megállapodtunk, ami a módosítások előterjesztését és egyéb határidőket illeti és hát a sedok kinevezésére is ö, sor került. Úgyhogy nagyon fontos, kérem, ezt tegye meg, és sürgesse ön és az elnökök értekezletést. Nem tudom, miért csúszott el ez a döntéshozatal, de hát ez van. Ami az tartalmat illeti, emlékeztetni szeretném magunkat arra, hogy hol is kezdődött ez az ügy. Amikor a bizottság előterjesztette közleményét az igazságügyi eredménytábláról, és hogy azt kiterjeszti az igaz, a, a büntető igazságszolgáltatásra is, ez egy igen fontos emberi jogi és és jogállamisági kérdés volt, mi erre gyakran utaltunk, hogy mennyire fontos a bizalomépítés szempontjából a tagállamok között, hogy ez így legyen. Azt is biztosítani kívánjuk, hogy a szerződés jogalapot biztosít az igazság törvény érvényesítése területén erre. A FRA is utaltunk, a FRA is utalt a jelentésében arra, hogy a függetlenség az igazságszolgáltatásnak és a jogállamiság is meg, megkérdőjelezendő egyes tagállamokban, több tagállamokban, több tagállamon, és hogy ennek még a következményei. Fontos azt is elmondanunk, hogy a, a Velencei Bizottság hat pontot fogalmazott meg, azzal kapcsolatban, hogy milyen kritériumok alapján lehet rendszeresen a jogállamiság helyzetét az egyes tagállamokban megvizsgálni. Reding asszony, amikor eszmecserét folytattunk, elmondtuk, hogy több alkalommal kérte a bizottság is, hogy egy ilyen alapjogi, alapjog biztosítási eszköztárral rendelkezünk. Több alkalommal ezmét is cseréltünk e kérdésről, hogy megfelelő alapokon nyugvó megoldást találjunk arra, hogy a büntető igazságszolgáltatás és jogállamiság területén az értékelés megtörténhessen. A jelentésben egyrészt azt mondjuk ki, hogy az igazságszolgáltatási rend, táblának egyrészt a függetlenséget, és az igazságszolgáltatás büntető aspektusait is meg kell vizsgálni. A Szepes is mm, utalt erre, és Reging asszony is elmondta, hogy nehézségekkel küzdöttünk ezen évben a Szepes adatokra való, adatokhoz való hozzáférés kérdésében, de hogy jövőre reméljük megoldódik a helyzet. Azt is javasoljuk, hogy a nemzeti parlamentek elé terjesszék be az igazságügyi eredménytáblát, és hogy ezt új módon tegyük, hogy minden egyes parlament megismerhesse ezt az igazságszolgáltatási eredménytáblát, és azt is kérjük a jelentésben, hogy minél hamarabb szülessen meg egy rendszeres értékelési mechanizmus, amely eh, általános eh, szerződési értékeken keresztül megfelelő fellépéseket eh, javasolhat a helyzet javítására. Redény asszonyra is rákérdeztem, hogy a bizottság mikor kíván előállni megfelelő javaslatokkal. Hát a CEPOL dossziéról annyira tárgya, sokat tárgyaltunk, de hát végül is fontos, hogy a, egyrészt a CEPOL tematikában döntés szülessen minél hamarabb, másrészt pedig a mi dossziénk a scoreboard kérdésével kapcsolatban is jó lenne tudni, hogy a jelentésünk hogyan alakul. Elnök asszony. Egy személy, aki nem Kinga névre hallgat a teremben, ezért őt kérem föl arra, hogy szóljon hozzá, ha nem, és mivel én sem megértettem az előadónk kérését, és azt továbbítom a titkárságot felkérve arra, hogy egy levelet ez ügyben írjon, furcsa, de egyszerűen csak azt jelent, hogy most nincs itt a módosítások előterjesztésének határidejére szóló ö, dátum, hát január vége lenne ez, de hát most egyenlőre a határidővel kapcsolatban későbbre kell halasztanunk a döntést. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy meghallgatták az elmondottakat és lezárom most a mai ülésünket, holnap reggel pedig 9 órakor kezdjük. Köszönöm szépen a figyelmet, és szép estét kívánok mindenkinek!